Bene, allora cominciamo. Jó, köszönöm, akkor kezdjük az ülést. Mielőtt megadnám a szót a mai jelentések elkészítőjének, szeretnék egy-két dolgot közölni. Először is holnap 9 óra 30-kor kezdjük majd a szavazást. Általában egy fél órával később szoktuk kezdeni, de holnap kivételesen fél tízkor kezdődik majd, mivel hosszú szavazásra számíthatunk. Valószínűleg egészen délig fog tartani, úgyhogy fel, fel, kell fegyverkeznünk a lehető legtöbb türelemmel. Következő Holnap délután egy újabb közös ülést fogunk tartani a közlekedési szakbizottsággal 17 órától 18.30-ig. A 6Q2-es teremben, tehát ugyanebben az épületben. Ma a tolmácsolás minden nyelvről elérhető. Ennyit szerettem volna mondani, akkor el is kezdhetjük rögtön az ülést. Három részre osztottuk a mai ülés napirendjét. Két óránk lesz arra, hogy elkezdjük a bevezető tárgyalásokat a Madurel, a Cavallo és az Éler jelentésekről egy óra és egy, egy és egy negyed óránk lesz erre a három jelentés, aztán van egy következő blokk, a Lamberts és a Matthias jelentés, erre 30 perc áll rendelkezésünkre, valamint az utolsó jelentése 15. Tehát a módosító indítványok első megbeszélését fogjuk ma megejteni, és meg kell próbálnunk a legellentmondásosabb módosítókat megtekinteni, aztán még október 18-án lehetőségünk lesz egy következő menetre, egy következő körre is. Négy percet adok majd minden jelentéstevőnek, először a Madurell jelentéssel kezdjük, tehát négy perc. Tessék, Madurell asszony. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe que estaba... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, csak arról beszéltünk, hogy hogy fogjuk majd megszervezni ezt a vitát. Tehát akkor, ha lehet, el is kezdeném a hozzászólásomat. Először is minden kollégámnak szeretném megköszönni a benyújtott módosításokat és hozzá szólásokat. 1800 módosító érkezett, úgyhogy valóban látszik, hogy mennyire fontos a bizottság számára ez a téma. Nagyon sokakat érdekel, a parlamentet különösen érdekli a kutatás, az innováció és az új horizont 2020-as program. Már csak azért is, mert meg vagyunk róla győződve, hogy ezt már többször is kijelentettük, hogy ez egy olyan politikai eszköz, amelyet az Európai Unió legfontosabbjának tarthat, tudtunk, legalábbis akkor, hogyha a válságból szeretnénk kilábalni, és munkahelyeket szeretnénk teremteni. Tehát nagyon nagy a felelősségünk is. Ne felejtsük el, valamint azt a kontextust sem, amelyen, amelyben most dolgozunk. Ha megengedik, akkor megemlíteném, hogy melyek azok a módosítók, amelyek jelentős hatással lehetnek majd a bizottság javaslatára, utána, és, és hogyha lehet, akkor a kettes fejezet első szekciójával szeretném kezdeni. Nagyon sok módosítóról van szó, például a, nem, a diszkrimináció ellenes javaslatokról, és úgy gondoljuk, hogy a 15-ös fejezetet két részre lehetne osztani, ez a már meglévő irányelvek logikáját kö, követni. Tehát a 15-et megtartanánk, és a 15. 15B-hez adnánk hozzá az egyenlő bánásmódot. Aztán van egy nyilvános hozzáférésről szóló módosító, illetve egy végső célkitűzésről szóló módosítás, ami arról van szó, hogy a hozzáférést biztosítani kell a horizont alatt finanszírozott minden kutatásról. Aztán szeretnénk felgyorsítani a, a folyamatot is, szeretnénk megsokszorozni az új ötletek, illetve az új munkahelyek befogadását, szeretnénk a kutatás minőségét emelni, és szeretnénk a közkiadások minőségét, illetve hatékonyságát is javítani. Ezen kívül szükséges majd azt is elérni, hogy a végrehajtás során igazságos és egyens, kiegyensúlyozott helyzet jöjjön létre. 16-os cikkel kapcsolatban minden árnyék jelentős tövő egyet ért abban, hogy a bizottság szövegét tartsuk meg, és tulajdonképpen ugyanazt a megfogalmazást alkalmaznánk, mint a hetedik keretprogramban tehát konszenzusra jutottunk, jobb lenne, hogyha ezt nem is zavarnánk meg. Az ezzel kapcsolatos módosítók támogatják az új, új célkitűzéseket. Egyrészt a részvétel könnyítését, másrészt a kiválóság hangsúlyozását, és ezeket valahova be kell majd helyezni. Szeretnénk, hogyha ezeket a célkitűzéseket az első prioritás alá, tehát a kiválóságról szóló prioritás alá szeretnénk betenni, hiszen ezek átfogó témák, a költségvetésbe csak így tudjuk logikusan beilleszteni ezt. A, ha a szociális, szociális, illetve a társadalmi kihívásokat tekintjük, akkor úgy gondoljuk, hogy a hat elég, ezt ne, ehhez nem kellene ö, újat hozzáadni, és nem lenne, hogy az se jó, hogyha egy új fejezetet nyitnánk ebben. A, kis, a KKV-k ügyében Ezeknek a fontosságát senki nem kérdőjelezi meg, be, be kell ezeket vonnunk a kutatás innováció minősége javításának érdekében, mert csak így tudjuk elérni a célkitűzéseket. Nagyon sok módosító érkezett ehhez a témához is, és ezzel kapcsolatban támogatjuk a minimális 20%-os küszöbértéket, ugyanakkor kötelezővé szeretnénk ezt tenni. Aztán vannak módosítók, amelyeket az ipari technológia témájában, illetve a különböző kihívások témájában terjesztettek be, ezekkel kapcsolatban nincsenek ellenvetések. Az általános körül követelmények szempontjából is az Európai Bizottság szövegét szeretnénk követni, és nem szeretnénk ezekhez még újabb, új területeket hozzáadni, mert ez káros hatással lenne a költségvetésre. Tehát szeretnénk a jelenlegi keretet megtartani. Végül pedig a költségvetésről hadd mondjak valamit. Egy frakcióm által általános álláspontként elfogadott vélemény. A Mari küri cselekvésekre több finanszírozást kell biztosítanunk, azon kívül frakcióm véleménye szerint az európai kutatási rendszer számára nagyon fontos ez, ezért a kiválóság ösztönzésére kell, hogy több finanszírozást biztosítsunk erre. Azon kívül a költségvetés rugalmasságát és átláthatóságát is kicsit javítanunk kell. A KKV-kkel kapcsolatban egy különleges, egy, egy külön meghatározott költségvetést szeretnénk kialakítani. Tehát még egyszer elmondanám, mennyire fontos ez a program, de az is nagyon fontos, és, és hogy mennyire fontos a, a válságból való kilábalás és az Európai Unió jövőjének érdekében, hogy megvalósítsuk a Horizon 2020-as programot, de az is nagyon fontos, hogy ez meglegyen a megfelelő, megfelelő költségvetés. A jelenlegi hetedik keretprogramnak a dupláját kell biztosítanunk, ami nem lesz könnyű, de elközelezettséggel és támogatással el fogjuk tudni ezt érni. Hogyha minden frakció támogatni fogja, akkor sikerülni fog. Ennyit szerettem volna mondani, és várom a kollégáim hozzászólásait. Köszönöm. Kafárgyó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a benyújtott módosító indítványokat, és az árnyékjelentés tevők, valamint a két további jelentéstevő közötti nagyon szoros együttműködést. Mindannyian a Horizon 2020-as programmal kapcsolatos jelentést készítettünk, és nagyon jó gyümölcsöző vitát tartottunk. 988 módosító érkezett, a Horizont 2020-as specifikus programmal kapcsolatban, és örömmel jelenthetem, hogy a módosítók legesleg nagyobb része tükrözi a jelentés eredeti szellemét már is elkészítettem e, a kompromisszumos módosító indítványok alapját, kiindulópontját, de a mai vita ö, alakítsa majd ki a végleges szöveget. Szeretném először is a konvergencia főterületeit megemlíteni. A módosítók között négy pontot szeretnék kiemelni. Először is a kiválóság lesz a Horizont 2020-as program központjában, de figyelnünk kell arra, hogy a megfelelő egyensúly meglegyen az alulról felfelé, illetve a fentről lefelé építkező megközelítések között. Aztán a részvételt minél jobban ki kell szélesíteni, hiszen ez szükséges, és az is, hogy a különböző régiókban található különböző tagállamok kiegyensúlyozottabban vegyenek részt, a programban. Azon kívül fontos a nemek közötti egyenlőség kérdésének figyelembevétele az igazgató tanácsokban és a részvételek, részvevők között ugyanal, ugyancsak. Aztán a szinergiákat meg kell teremteni a strukturális alapokkal, illetve a belső szinergiát is javítani kell a Horizont 2020 különböző területei között, illetve a különböző titek között és az EIT között és az is fontos, hogy a Horizont 2020-as fellépéseit összehangoljuk a tagállami egyéb kezdeményezésekkel. Ez a program strukturális szempontból nagyon jó hatása lesz majd az európai kutatási terület kiépítésére és sok más etre is nagyon sok módosító is ugyanebbe az irányba mutat. Tehát például bebizonyítják, hogy az egészségügyi területre is jó kihatással lesz majd az, hogyha a tudományos körökkel aktívabban együtt fog tudni, egy, együtt fog tudni működni. Végül nagyon sok olyan módosító indítvány érkezett, amely a, vezeté, a, a vezető szerep kimélyítését szeretné a biotechnológiától az űrtechnológiáig, nanotechnológiáig minden területen kimélyíteni, elmélyíteni. Egy sor olyan módosító van, amely az egészségügyi dimenziót is szeretné elmélyíteni a társadalmi kihívások között, és amely az első, eh, azon kívül a tengerkutatás területét is, aztán az energiahatékonyság, az energiaraktározás és a széndiokszid elraktározás kérdéséhez kapcsolatban is érkeztek módosítók, a logisztika területével kapcsolatban is, aztán a vízmenedzsment és a biodiverzitás pontjához, illetve a kulturális örökség pontjához is adtak be sok módosítót és vannak olyan javaslatok, amelyek a hatos pontot szeretnék a társadalmi kihívások alatt több pont, több, két részre bontani, tehát hogy a biztonságos társadalom külön fejezetet vagy külön pontot képviseljem. Nincs túl sok nyitott kérdés még, de az, a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférés az egyik kérdéses pont. Az árnyékjelentéstevők megpróbáltak egy olyan utat kidolgozni, amely a nyitott hozzáférést támogatja, és, talál, és különböző üléseken próbáljuk majd kidolgozni ennek a pontos részleteit. Azon kívül a részvétel kiterjesztése nagyon fontos. Egy horizontális eszköztár, vagy más képében, formájában az első pillérbe kellene ezt elhelyezni. Aztán a társadalom és a tudomány témájának elhelyezése is kérdéses, hogy az első vagy a harmadik pillérbe kerüljön. Azon kívül a célhoz kötés kérdése is felmerült, több kolléga javasolja ezt bizonyos témák, bizonyos területeken belül. Még a költségvetéssel kapcsolatban néhány aggodalmat megemlítenénk. A tanácstól azt hallottuk, hogy hajlandók az általános költségvetés lefelé ö, ö, módosítására. Remélem, hogy a tudományos kiválóság támogatása érdekében minden, minden tagállam meg fog tenni minden tőle telhetőt, hiszen a kutatásban csak akkor tudunk eredményeket elérni, hogyha megfelelőképpen finanszírozunk is a kutatást. Remélem, hogy minden kormány támogatni fogja ezt a gondolatot. Ennyit szerettem volna mondani, most várom az önök megjegyzéseit, és köszönöm szépen az eddigi nagyon jó együttműködést. Köszönöm szépen Kárvályó kollégának és Éler kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is uh, szeretném uh, csodálatomat kifejezni kollégáimnak uh, a csodálatomat, hiszen 4-6 perc alatt képesek erről a komplex témáról beszélni. Én is szeretnék mondani a Horizonról néhány dolgot. Néhány héttel ezelőtt sikerült a kompromisszumos javaslatokat megalkotnunk az árnyékjelentéstevőkkel. Strasbourgban találkoztunk először, nagyon jó volt a találkozó, főként az alapvető kérdések tekintetében. Nagyon technikai jellegű ez a jelentés, tehát 4-5 perc alatt nem tudom elmondani a kompromisszumok minden egyes technikai jellemzőjét, Először csak az alapvető kérdéseket szeretném felsorolni. Először is megállapodhatunk abban, hogy mindenképpen egyszerűsíteni kell, és a bizottság javaslata az a parlament kezdeményezésén alapul, viszont el kell mondani, mit egyszerűsítsünk, abban vannak különbözőségek. Mik a hasonlóságok? Először is Egyetértünk abban, az a közös álláspontunk, hogy a bevezetett és nemzetileg elismert számviteli szabályokat kell elfogadni a részvevők részéről. Ezt még tovább kell majd mélyítenünk, de ez egy közös kiinduló pont. Ezen kívül abban is egyetértünk, és a különböző módosítók is tartoznak ehhez, ez pedig az, hogy az audit eljárást nagymértékben egyszerűsíteni kell, tehát a lépcsős eljárását kellene egyszerűsíteni ennek az audit eljárásnak. Ugyancsak egyetetünk abban, hogy a munkaidő nyilvántartást is egyszerűsíteni kell. Úgy gondolom, hogy itt is kompromisszumra kell majd jutnunk, és tartalmilag is valamit itt fel kell mutatnunk. Két olyan téma van, amely még pluszban megjelent, és itt is van már elvi egyetértés, ez pedig a két lépcsős értékelési eljárás lehetőség az egyik, a másik pedig a time to grantnek a hat hónapra való csökkentése. Ezt meg kell még vizsgálnunk, hogy lesz-e még itt kivételezés, vagy sem, tehát ezt meg kell vizsgálnunk. Ma még egy téma, ahol a módosítók eléggé különbözőek voltak, ez pedig a ráta rendszer. Itt is szeretnénk egyszerűsítést. Van egy olyan csoport, amely egyfajta rendszert javasol, az F, a kutatási kárprogram, hetes kutatási program rendszerét szeretnék megtartani, például a Matthias féle módosítók, ami a közös pontokat illeti, a föderát, föderációs rendszer, itt lenne egyfajta megkülönböztetés a kutatók, illetve az ipar között, kérdés az az, hogy mi történik az indirekt költségekkel, lesz egy, lesz egy támogatási ráta, vagy, vagy nem. Itt is különbözőek a, az elképzelések, 10%-tól 15 ig terjednek itt a támogatási szintek, sőt, még magasabban is néha, tehát szerintem mindenképpen majd egymással még egyeztetnünk kell. Számos olyan módosító van, és nyíltan megmondom azt, hogy ez EPP-n belül beszélünk erről, hogy mi lesz a teljes költség opcióval, például a nagyobb Európai Kutatóintézetmények esetében, hogy itt esetlegesen az ipari részvevőkre is ki lehetne terjeszteni. Én a kompromisszumba beszéltem erről, de nagyon különbözőek az elképzelések ezt illetőleg. A probléma amivel szembe kell néznünk, és ezt kicsit tagolni is kell majd a kompromisszum kapcsán, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit jelentenek az egyes javaslatok a pénzügyi szempontból. A bizottság eléggé tartózkodó volt a számok tekintetében, és abban állapodtunk meg, hogy nem ideológiai szinten, hanem egyes javaslatok alapján fogjuk meg folytatni a vitát, megvizsgálva a költségvetési számokat is. Két témát szeretnék itt felvetni. Először is el kell azon gondolkodnunk, hogy az egyszerűsítés az nem csak egyszerűsítést jelent, hanem egyfajta költséggel is jár idézőjelben. Például a bizottság javaslata jelenleg az azt jelenti, hogy projektenként körülbelül 7-8%-kal több költséget fog ez eredményezni, vagyis ez azt jelenti, hogy 7-8%-kal kevesebb projekt lesz majd számunkra. Tehát itt lesz majd hogy megpróbálok majd egyfajta orientációt találni, hogy mennyit szeretnénk támogatni, szeretnénk-e többet támogatni, akkor nem lehetnek magasak az intervenciós ráták, hogyha magas intervenciós rátát szeretnénk, akkor ez ki fog hatni majd a projektek szintjére számára is. A másik téma, ez pedig a magán befektetések plusz jelentőség a kutatóprogramok esetében. Itt is el kell gondolkodnunk, hogy milyen fajta harmadik felek részletelét szeretnénk, és ezen kívül itt van még az EU támogatások megfelelő felhasználása. Én problémásnak tartom azt, hogy a tagállamokban fizetéseket fizetnek ki a keretprogram támogatásából. Erről is beszélnünk kell, hiszen is egy költségfaktorról van szó. Most kényszerűen a végére értem a mondandómnak, hogy fontos lenne az az, hogy olyan témákat kell azonosítani, amelyek mind a három jelentésben megjelennek. A nyílt hozzáférésről beszélek, Madureira asszony, Kárvályó asszony is, és informálisan már megalapodtunk abban, hogy talán közösen kezelhetnénk ezt, hiszen nincs értelme annak, hogy minden egyes jelentésben megpróbálunk valamit megtalálni, megoldást találni itt, hiszen itt mind a három jelentésben megjelenik ez az Open Access, a nyílt hozzáférés problémája. allora Köszönöm szépen Éler kollégának. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy három részre osztottuk fel a mai délutánt. Először az első részre foglalkoztunk most. Madurella, Carvalho, illetve Éler kollégák szólaltak fel. Most pedig ezzel kapcsolatban tartjuk meg a vitát, ezután majd Lambert, illetve Skinner kollégák következnek. Nagyon sok hozzászólási kérelem van, viszont nagyon kevés az időnk, ezt tudják, és két percet tudok mindenkinek adni, de arra kérek mindenkit, hogy tényleg tartsák be a két percet, mert a legvégén lévő kollégák csak egy percet tudnak beszélni. Glent úr. Kollega Eller, come Shader, non avevo pas compreso. Éler, Éler úr, mint tevő, ezt nem értettem, mondja az elnök. Nem szeretném mutatni a kollégákat azzal, hogy többször felszólalok. Pénteken kaptuk meg az első kompromisszumokat, és ezért eh, kérem a megértésüket, hogy jelenleg még csak most olvassuk ezeket át. Alapvetően elmondhatom azt, hogy miután ilyen sok előzetes munkát eh, már elvégeztünk, eh, emiatt már volt egy jó alapunk arra, hogy struktúráltan tudjunk szembenézni ezzel, Igazából nem látunk alapvető problémákat, nem akarunk egy ideológiai megközelítést alkalmazni, nem az EPP alapvető elképzeléseket megfogalmazni, és hogyha nem lesz meg a többségünk a parlamentben, akkor nem tudunk alapvetően használni a költségvetési kérdésekhez. Alapvetően a költvetési kérdésekkel kell foglalkozni, mert nem vagyok annyira optimista, mint Kárvályó asszony annak tekintetében, hogy a tanácsban lenne olyan fajta elképzelés, amely arra utalna, hogy a Horizon 2020 megfelelő képen fogják majd támogatni. Sőt, szerintem egy demokratikus sőt, egy drámai kell szembenéznünk. A eljárás szempontjából az a probléma, hogy a három jelentés eléggé későn fog megjelenni a tanácsnál, valószínűleg december közepén, és ez azt jelenti, hogy januárban fognak erről tanácskozni, és el kell mondjam azt, hogy én attól tartok, hogy a tanácsban kompromisszumot fognak majd készíteni, amely egy százalék pluszot fog jelenteni a költségvetésből. Ha ez ennyi lenne, akkor az ha, ha 10 milliárd lenne, az, ami nem lenne túlságosan sok. Úgy gondolom, hogy meg kell hagyni az agrárt a kohéziós alapok szintjét ugyanazon a szinten, és ez egy százalékot tartanak meg, akkor azt jelenti, hogy 14 milliárdot kapnánk csak. Tehát abban kell megállapodnunk, hogy mi ezt a parlament részéről nem fogadjuk el. Tudnunk kell azt, hogy ezt tényleg támogatjuk-e majd politikai szempontból, és tényleg lesz a egyetértés ennek tekintetében a politikai pártok között, mert én nagyon drámainak látom ezt a helyzetet, és az árnyék jelentéstevői megbeszéléseket, is majd bilaterálisan beszélni kell erről, mert különben olyan dolgokat fogunk szétosztani, amit még nem harcoltunk ki. Mindenképpen egységesen kell fellépnünk annak érdekében, hogy ne legyen egy izolált kompromisszum az agrár, illetve a alapok között, és ne az történjen, hogy mi csak a maradékot kapjuk meg. És el kell felejtenünk ezt a megosztási vitát is, azzal érvelnek, hogy hol van a növekedés, és Horizon a horizont pontosan a megfelelő növekedési tényező lehetne az európai költségvetésben. Régó. Glent úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Sok mindent támogatnak, ami elhangzott. A legnagyobb probléma az nem az, hogy most közös megoldásokkal, kompromisszumokkal kell itt előállni a parlamentben. A probléma igazából az az, hogy konfrontálódnunk kell a tanácssal, és ez eléggé súlyos lesz. Sokan nem ismerték meg fel, de ami jelenleg a tanácsban történik a pénzügyi terv kapcsán, az ki fog éleződni, és a frakciónkban is sokan úgy gondolják, hogy nem szabad kitérni a konfliktus elől, mert nem lehet mindig elviselni azt, hogy mindig növekedésről beszélnek, konjunktúrprogramokról beszélnek, viszont ez általában csak sporolást jelent, ez nem lehet. Néhány dolgot a jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, Éler úr sok mindent elmondott. Egyszerűsíteni kell a szabályokat, de ne legyen ezek túlságosan egyszerűek. Úgy gondolom, hogy a teljes költség támogatás ez jó lehetne. Nagyon sok időt és pénzt fektettünk ebbe bele, ennek lenne haszna, viszont megfelelő kompromisszumra van szükség a KKV, illetve a a ipar tekintetében. az ipart támogatnám. Szerintem bizonyos ipar megvédhette volna az Európai Uniót a pénzügyi összeomlástól. Mindenképpen a kkv és az ipar között megfelelő egyensúlyt kell találni. A két lépcsős megközelítés, volt, aki azt mondta, hogy ez jó, valaki azt mondta, hogy túlságosan sok, úgy gondolom, hogy meg kell teremteni lehetőséget arra, hogy itt is megfelelő megoldás szülessen. A Time to Grant, erről is beszéltek. Itt is valós időben meg kell megvizsgálni az újrafinanszírozást. A PPP jó lehet, ez viszont ehhez megfelelő játékszabályokra van szükség, és meg kell eh, vizsgálni azt, hogy tényleg lehet ezzel plusz pénzt eh, mobilizálni, és nem csak a, mm, a támogatásokat a kutatásra. Johnson úr. fru eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek és kollégáknak is a rengeteg munkáért, amit végeztek. Az volt a célunk, hogy előre mozduljunk a Horizont 2020-szal kapcsolatban. A rengeteg módosító indítvány azt a benyomást keltheti bennünk, hogy nem értünk egyet, de azt látom, hogy nagyon sok mindenki egyetért abban, hogy a kutatásba, az innovációba és a piaci hozzáférésbe rengeteget kell beruháznunk. És ez pozitív, hiszen a jövőbeli viták tekintetében ez egy jó ómen. Már eddig is voltak eszmecserék, amik nagyon gyümölcsözőek voltak. Néhány konkrét megjegyzésem is lenne ezekkel kapcsolatban. Megvizsgáltuk a benyújtott módosító indítványokat. Egyetértek azzal, ami a korábbiakban elhangzott, hogy jó lenne, hogyha egy közös frontot képviselnénk, hogyha parlamentként a lehető legnagyobb mértékben, frakciókon átívelő módon egyetértenénk. Továbbá úgy gondolom, hogy az is fontos lenne, hogy széles alapunk legyen, amelynek segítségével a kiválóság érdekében, amit szeretnénk elérni, előre tudunk jutni a tanácssal folytatott tárgyalásokban, de a kutatás, az innováció és a piaci tevékenységekhez való közelség, valamint ezeknek a területeknek a kiterjesztése, az ipar ágazat jobb bevonása, ezek mind olyan tényezők, amelyeket kívánunk támogatni. És egyetértek azzal is, hogy folyik a vita a tanácssal a költségvetésről, ez nagyon komoly vita, ezt el kell, hogy ismerjem. Ha megjegyezhetem, akkor a részvevők egyetértenek abban, hogy szükség van arra, hogy legyen egy átfogó kutatási és innovációs tevékenység a jelenlegi helyzetet tekintve itt Európában és világszerte. Rengeteg változás történik, és nagyon rossz lenne, hogyha nem tudnánk hozzájárulni a tagállamok részéről, Európa részéről ehhez a változáshoz. Ezt az erőfeszítést meg kell tennünk, hogy itt Európában meglegyen a finanszírozás, és a kutatási élet szereplői, az ipari vállalatok, azok itt tudják kiaknázni ezeket a lehetőségeket, hiszen ha nem tehetik meg, akkor máshova mennek a világon. Még egy pont, amit szerettem volna megvizsgálni, nézzük meg, amit a bizottság javaslott. Nem csak a kutatásról, hanem innovációról is szó van, ezt ne felejtsük el, ez változás a korábbi kutatási keretprogramhoz képest. Ami a jelentéstevőket és a frakciók vezetőit, vagy főtárgyalóit jelenti, tudom, hogy mindenki nagyon sok módosítót nyújtott be, de hát ez most lehetőség arra, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, és hozzuk ki a lehető legtöbbet a már létező kutatás és az ipar területén létező struktúrákból, szervezetekből. Ha például mondjuk az ősejtekre gondolok, az ősejtek kutatására, szerintem ez is érdemes arra, hogy bent tartsuk ebben a keretprogramban. Elnök, köszönöm. Ford asszony kap szót. Megpróbálok rövid lenni, de hát mind a három jelentésnek árnyéki jelentéstevője vagyok, úgyhogy elnök asszony remélem, hogy ezért egy picit több időt kaphatok. Először is köszönöm a jelentéstevőknek, akik tudom, hogy óriási mennyiségű munkát kellett, hogy elvégezzenek. Remélem, hogy tudok segíteni bármilyen módon. A szöveget is egyszerűsítenünk kell, ahogy a programot is, és hát rengeteg módosító indítvány érkezett ez irányba is. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egyöntetűen támogatjuk ezt. Azt szeretnénk, hogy a résztvevők számára könnyen használható legyen. Ne csak a bizottságnak legyen könnyű ez a program, hanem a résztvevőknek is könnyű legyen használni. Aztán a támogatási ráták egyszerűsítését is támogathatónak tartjuk, hiszen így könnyebb a részvétel, és igazságosabb is lesz a rendszer. Aztán kell, hogy legyen elég idő arra, hogy a pályázatokat kiírják. Láttam hogy volt olyan eset, hogy az emberek nem akarták azért részt venni egy Európai Uniós programban, mert azt gondolták, hogy túl sok adminisztrációs teher fog rájuk hárulni. Ezért egész egyszerűen nem is vettek részt benne. Ezért egy magatartási kódexet javaslunk, amelynek révén például a kisvállalkozói csomagból, vagy máshol felhasznált mondjuk a fizetési késedelmekről szóló irányelvekben használt nyelvezetet átveszünk Remélhetőleg ezen javaslataink egy része bekerül majd a kompromisszumos módosítókba. A módosító indítványainkban vannak konkrét területek is, konkrét tudományterületek, amelyekkel kapcsolatban úgy éreztük, hogy jobban kéne rájuk összpontosítani. Az egyik az élelmiszeripari kutatás. Az én választókerületemben, ami nagyjából jó módúnak tartható, vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem tudnák megvásárolni az élelmiszereket élelmiszerbankok gyűjtenek élelmiszer annak érdekében, hogy az éhezőknek tudjanak valamilyen élelmiszert nyújtani. És nem csak a mi országunkban, hanem világszerte rengeteg ember éhezik. A gyógyszerekkel kapcsolatban is, a degeneratív betegségekkel kapcsolatban konkrét módosítót nyújtottam be. Ma délelőtt öm, beszélgetem egy úriemberrel, aki a légző szervi betegségekkel kapcsolatos szervezet elnöke Európában, és ö, ö, ő az aszma kutatásra hívta fel a figyelmünket. Tehát azoknak a kutatóknak kell, hogy pénzt adjunk, akik a legjobban meg fogják tudni oldani ezeket a konkrét problémákkal, amelyekkel most nézünk szembe egyre több ember, egyre több ország vegyen részt a tudományos kutatásban, de ez nem jelentheti azt, hogy elveszünk a kiválósági elvből, vagy hogy csak a legfelsőbb réteggel foglalkozunk, hiszen az összes választókerületben létező problémák kell, hogy a prioritást élvezzék. az, hogy az alapkutatásban, a fő kutatási területeken a kiválóságot támogassuk, ez az egyik központi elem kell, hogy maradjon. A néhány módosítóval kapcsolatban lehet, hogy nem volt megfelelő megfogalmazás, tudom, hogy vannak aggájaik, de van különbség a között, hogy a szabad hozzáférést a publikációkhoz biztosítjuk, és a között, hogy rákényszerítjük az embereket arra, hogy publikáljanak. Ez nem ugyanaz. Lehet, hogy van olyan eset, amikor a, a valamilyen kutatási jogból kifolyólag a tudósok nem akarnak publikálni, ebben az esetben nem is akarjuk őket erőltetni. Aztán a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban rengeteg módosító indítvány volt, de szerintem ezzel csak bonyolítjuk a szöveget. A nemek közötti egyenlőségről és az egyenlőségről legyen egy cikk költségvetése kapcsolatban kutatási és innovációs finanszírozás növelését szeretném látni egy általánosan csökkentett költség, Európai Uniós költségvetésben, tehát amennyi pénzünk van, azt a lehető legjobban költsük el, és a legnagyobb problémákra összpontosítsunk belőlük. Köszönöm. Lambert kolléga kap szót. Akik most szót kapnak azok jelentéstevők. Lambert szó. Én is annyi jelentéstevő vagyok, mégpedig a három jelentéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy hol tartunk, hogy állunk, tudjuk, hogy merre szeretnénk előre jutni, és nagyra értékelem, hogy önök is megpróbálják egyszerűsíteni az életünket, szeretem az egyszerűséget. Ez az első pont. Azt is látom, hogy nem csak nagy koalíciót, hanem széles körű többséget szeretne a legnagyobb többség elérni. Legjobb lenne, hogyha egységesen tudnánk felsorakozni e jelentések mögé. Tudom, hogy ez megtörténhető a parlamentben, mert például a bankok szabályozásával kapcsolatban a GUE-től az ECR-ig mindenki egyetértett. Sikerült tehát akkor, és ugyanezt kellene most most is elérnünk, ha nyerni akarunk. Három dolgról szeretnék beszélni, ahol még szeretnék finomítást látni. Az egyik a szabad hozzáférés, most nem fogok a részletekbe menni, de a kérdés az, hogy hogy mennyire akarunk messzire elmenni e tekintetben. A cél azt hiszem közös, legyen egy élénk kutatási és innovációs szintér, hogyan tudunk ide eljutni, anélkül, hogy magunk alá vágnánk a fát, és a profitabilitást csökkentenénk. Persze, máshol húzzuk meg a határvonalat, de majd talán tudunk egy közös nevezőre jutni. Ez lesz az egyik nagy vita. A másik vita arról fog szólni, hogy mennyire akarunk a KKV-k irányába elmozdulni. Mindannyian tudjuk, mennyire fontosak a KKV-k, de mennyire vagyunk készek arra, hogy arra szálljunk pénzt, hogy KKV projekteket finanszírozzunk belőle. Osztjuk azt az aggályt, persze nem mindenki ugyanott hozná meg a határokat ismét, de hát itt is csak egy finomításról van szó. És végül, és mint zöld nem fognak meglepődni, hogy ezt mondom, lehet, hogy különbséget fogunk tapasztalni a tekintetben, hogy az energiakutatás terén hova tegyük a határokat. Szerintünk a 19-20. századi technológiák helyett a 21. századi energia technológiákra kéne összpontosítani. Itt is élénk vitákat várhatunk. És még egy dolog, amit Kent mondott, a az összsejtekről igen, határozottaknak kell lennünk, és meg kell óvnunk a jelenlegi egyensúlyt. Szeretnénk ragaszkodni ahhoz a kompromisszumhoz, amit az elmúlt kutatási keretprogram esetében is sikerült elérni. Grazie, Köszönöm szépen, Matthias. Köszönöm szépen. Én is árnyékjelentéstevő vagyok, szeretném megköszönni a kollégáim által elvégzett munkát. Voltak heves viták, sajnos nem tudtam mindegyikben részt venni. Remélem, hogy az elkövetkezendő üléseken sokkal jobb lesz majd a részvételem. De az ülésekről megírt jelentéseket mindig megkaptam. E- elmondhatom, hogy Ria Ramadur elasszony által tett javaslatokkal nagyjából egészében egyetértek. Azt hiszem, hogy nagyon kiegyensúlyozott javaslatot tett, és minden nagyon nagy jelentőségű kérdést belefoglalt a jelentésébe. Nagyon fontos, hogy egy egységes, közös javaslatot alakítsunk ki, amely leg, mögött legalábbis többség van, hanem is teljes konszenzus, a részvétel kiszélesítése, a szabad hozzáférés terén ez már megvan. Nagyon sokat beszéltünk a költségvetésről, a költségvetések megnöveléséről is. Ezzel kapcsolatban is jó lenne, hogyha mindannyian ugyanarra az álláspontra helyezkednénk, hiszen ez rendkívül fontos a Horizont 2020-as program számára, hiszen a megfelelő finanszírozás rendkívüli jelentőségű. Legalábbis meg kell dupláznunk a költségvetést. Nagyon kevés olyan program van, amely ennyire specifikusan közelíti meg, illetve célozza meg az európai kapacitások erősítését és a munkahelyteremtést és a növekedést, ami egy ilyen mélységű válságban rendkívül fontos. Az egyszerűsítés és a részvétel kiterjesztése tehát már eh, er- ezekről már szó volt Éler úr megemlítette azt, hogy jó lenne a hetedik keretprogram megfogalmazásait átvenni. Nagyon egyszerű ennek az oka, az, hogy eléggé radikális változtatásokat javasolt a bizottság ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy nem értünk egyet mindennel, amely a hetedik keretprogramban szerepel, de nem mindig jó, hogyha az ember újra tárgyalja a dolgokat, hiszen nem biztos, hogy minden érintett ország részt tudna venni ennek a megtárgyalásában. Másfelől viszont nagyon sok olyan egyetem, illetve intézet létezik, amely amelynek a sorsa és az élete túlélése függ ettől a szövegtől. Teljes mértékben egyetértek tehát az egyszerűsítés ötletével, de nagyon fontos annak az eldöntése is, hogy a társ finanszírozásban való részvételt hogy határozzuk meg. nincsenek nagyon jelentős véleménykülönbségek. Azt hiszem, hogy elég széles a kompromisszum minden mögött. Elnök úr, Sosa Wagner kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, megpróbálom betartani a számomra kiosztott időkeretet. Először is gratulálok a jelentéstevőknek, különösen Madurell asszonynak. Én azt hiszem, hogy az ő szövegével foglalkoztam a legtöbbet. Hadd meséljek el valamit, amit a kutatásról szóló dokumentációval kapcsolatban tapasztaltam. Egy egyetemre elküldtem ezt a szöveget, és megkérde, megkértem az egyetemen dolgozó professzorokat, hogy segítsenek nekem megfogalmazni a módosítókat. Bölcsészek és természettudósok is olvasták ezt a szöveget, és mindannyian azt mondták, hogy egy szót nem értenek az egészből. Rendkívül komplikáltnak találták, nagyon bonyolult nyelven van megfogalmazva, olyan, olyan, olyan nyelven, amelyet csak a az európai intézmények dolgozói értenek. Tehát nagyon kevéssel tudtak hozzájárulni a módosító kialakításához, és ez mind azt bizonyítja, hogy nagyon nagy szükség van a szövegek egyszerűsítésére, annak érdekében, hogy állampolgáraink is, tudósaink is megértsék, hogy miről is szólnak ezek a dokumentumok. A dokument mandátumon belül a minimális befektetés százalékára koncentráltam, az a kutatásfejlesztés aláhúzására, az egyszerűsítésre, a megduplázott eljárások megszüntetésére, illetve a szociális tudományok és a bölcsészettudományok szerepének javítására a jelentés nagy része az alapkutatásra, a műszaki kutatásra, a tiszta tudományra koncentrál, de nem szabad a fölött sem szemet hújnunk, illetve nem szabad azt a figyelmen kívül hagynunk, hogy a, a humán tudományok mennyivel járulnak hozzá, annak ellenére, hogy első hallásra ez nem tűnhet túlságosan nagy hozzájárulásnak, de például a filozófia nagyon nagy jelentőségű számunkra. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor ezzel az tevők hozzászólásai véget is érnek. Következő hozzászóló Enkenten. Köszönöm szépen. Először hadd köszönjem meg a jelentéstevők munkáját, és hadd említsek meg két dolgot, Madurel asszony jelentésével kapcsolatban. Először is nagyon óvatosnak kell lennünk a megfelelő finanszírozás biztosítására az űrkutatásra való kiterjesztés, illetve a kulturális örökségre, területére való kiterjesztése témájában. Nagyon fontosak ezek a területek, és szükségük van saját költségvetésre. Éler úr megemlítette a részvételi szabályokat, nagyon fontos az, hogy a kutatást szorosan kössük össze az ipari termeléssel, és különösen nagy figyelemmel védjük a KKV-k érdekeit. Úgy tűnik, hogy a igazgatási költségek visszatérítésével kapcsolatban számos probléma felmerült, illetve az sem volt biztosítva, hogy oda kerüljenek az összegek, ahol hiányok vannak. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük az innovációt, ne pedig akadályozzuk, akadályozzuk már pedig, hogyha túlságosan nagy a kockázata az innovációnak, akkor és hogyha nem látják biztosnak a finanszírozás megtérülését, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy az innovációs kedv eltűnik. A PPP-k, illetve a magánszak, magánszektor hozzájárulásának fontossága is olyan, amit szem előtt kell tartanunk. Én azt hiszem, hogy lehetséges lesz majd a társfinanszírozás megszervezése. Köszönöm. Gutierrez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy a jelentéstevők nagyon kemény munkát végeztek, dolgoztam már én is ilyen jelentéseken, úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek. Úgy tűnik, mint ahogy már sokan előttem is elmondták, hogy a, a megegyezés meglehetősen széles körű. Én úgy gondolom, hogy a kutatások kutatások, területek, kutatás területek meghatározása az rendben van, de olyan alapvető kérdések megválaszolása még hiányzik, mint például az intézmények közötti együttműködés. A részvételi szabályokat meghatároztuk, de sajnos a nyomonkövetés, illetve a monitorozás területén nem vagyunk, nem teljesítünk túlságosan jól. Nem szeretnénk persze a bizottságot ellenőrizni. Tudjuk, hogy a bizottság nagyon nagy nyomás alatt van a tagállamok részéről, de tudjuk, hogy nagyon sok olyan nagyvállalat is van, amely szeretné rákényszeríteni a véleményét a bizottságra. Ezért nagyon fontos, hogy a nyomon követés jobb minőségű legyen. Aztán. A kordiszt teljes mértékben meg kell változtatni, ez egy másik ö, dolog, és itt is nagyon fontos, hogy az ellenőrzés megfelelő minőségű legyen, különben senki nem fog semmit érteni, ebből az egészből, és az igazságtalan támogatásokhoz vezethet. Aztán a kisméretű projekt támogatására, tám, projektek támogatásával kapcsolatban azt hallottuk, hogy erre nincs megfelelő személyzet. De van egy olyan javaslat is, amely szerint decentralizálni kellene ezeknek a kis projekteknek a támogatását ennek, e, és, és ezt, is, e, ezt is meg kell tudni ezt is meg kell tudni e, szervezni. Köszönöm szépen, Berlinge úr a következő hozzászólom. Én is gratulálnék a jelentéstevőknek. Finanszírozási oldalról azt kell mondanom, hogy ragaszkodnunk kell az álláspontunkhoz, hiszen a tanács által az asztalra tett összegek teljes mértékben alkalmatlanok a finanszírozásra. Módosítókat nyújtottam be, nagyon fontos, hogy előrelépést érjünk el a dokumentumokban, mert arra nem tudunk építeni, amelyet a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők elkészítettek. Az a probléma, hogy a kutatást még nem emeltük európai szintre. Még mindig alapjában véve nemzeti szinten működik, elkülönült helyszíneken folyik a kutatás, ez egy alapvető mentalitás kérdés. Míg az amerikaiak Nak megvan a maguk kiépített nemzeti tudományos rendszere, és ugyanez vonatkozik Japánra is és Kínára is. A mi kutatási rendszerünk sokkal töredezettebb, és ez igen nagy hátrányt jelent számunkra. A a szerződés 19. fejezete is kijelentette azt, hogy a kutatás olyan európai terület kell, hogy legyen, ahol biztosítani fogjuk a kutatók mobilitását és az európai szintű együttműködést. Sajnos még mindig azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz az embereket a más országba való munkavállalásra biztatni, illetve rávenni és sajnos ez azt jelenti, hogy a az Európai Uniós szintű hozzájárulás az egyes tagországokban a kutatáshoz csak 5%, míg a hazai 95%. Ezen változtatnunk kell. Köszönöm szépen, Castillo asszony a következő. Köszönöm szépen. A három jelentés készítőnek szeretnék köszönetet mondani, Carvalho, Madura, illetve Éler úrnak szeretnék a munkájáért köszönetet mondani, hiszen kitűnő volt a munka, jó szinergia jött létre, jó volt az együttműködés, és eh, nagyon sokfajta intézkedés csomagot egyetes, egyesítettek itt a kutatás területén. Nagyon jó volt az együttműködés. Szeretnék köszönetet mondani az elnyékjelentéstevőknek is, hiszen jó volt az együttműködés az elnyékjelentéstevők és a jelentéstevők között is. És ezért ezt szeretném mindenkinek megköszönni. Szeretném megköszönni ezt a komplex munkát. Konkré- hogy konkrét módon is beszéljek erről, hát nagyon nehéz az ilyen kevés idő alatt, bár már volt lehetőségünk arra, hogy módosítókat benyújtsunk, ezért a következőt kell mondani az időröltsége miatt. Először is a jelentéskészítők, az árnyékjelentéskészítők át kell, hogy tekintsék a szöveget, mert minden egyes alkalommal, alkalommal amikor beszélünk ezekről a témákról, akkor az, a kiválóságot és az egyszerűsítést kell szem előtt tartanunk, ez a két fő tengely a kiválóság és az egyszerűsítés. Tehát egy, egy szemüveg két üvegét jelentik, ezek két lencséjét jelentik ezt. Tehát ez az alapja a keretprogramnak is, és a jelentések is ezekkel foglalkoznak, ezek nagyon fontosak. Már most kellene prioritásokat erre helyeznünk. A finanszírozásról van szó. Jelenleg ezt kell hangsúlyozni, és további jó munkát kívánok, és sok sikert ezzel a jelentéssel. A Szukalász úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A módosítókra szerettem volna beszélni, illetve szerettem volna köszönetet mondani a jelentéskészítőknek, viszont Eller úr, de Carvalho Bellinger úr, illetve Pilar de Castillo azt asszonyok már beszéltek erről, illetve hallottam olyan híreszteléseket, hogy bizonyos fajta számok lesznek a Horizon 2020 támogatása kapcsán, és ez 14 milliárdot fog kitenni, és ez úgy tűnik, hogy ez sokkal kevesebb, mint a hetedik keretprogramra szánt összeg, és ezért én úgy vélem, hogy sürgősen szükség van arra, hogy helyreállítsuk a dolgokat, mert azáltal, hogy a kutatás és fejlesztést fő fejlesztési politikáknak nevezzük meg, még ennek ellenére sem tudjuk, hogy mit teszünk. Hogyha ezek az adatok, ezek a számok igazak, tehát tényleg ezek a híresztelések igazak, akkor én nem hiszem, hogy itt igazából uh, itt uh, kis definíciókkal kellene foglalkozni, ez hihetetlen. És eh, ha ami engem illet, én tényleg hiszek a kutatásfejlesztésben, szerintem tényleg ez lett a fő pillére a fejlődés új módjainak, hogyha ezt nem sikerül elérnünk, akkor, akkor ezt mondjuk ki, és akkor adjunk továbbra is pénzt a mezőgazdaságra, és eh, úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Mindegy, az forduljon, hogy a szóval stratégia. Idején. Elnök, köszönöm. Grosztet asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meggyőződésem, hogy egy blokkban kell felsorakoznunk a jelentéstevőkkel, hogy a költeteléseinket el tudjuk élni. Nem lehet azt folytatni, ami éveken keresztül folyt, hogy beszélünk arról, hogy szükség van a kutatás fejlesztésére, az innováció az egyetlen módja annak, hogy növekedjünk, és ezért muszáj emögé költségvetést is felsorakoztatnunk. Mi az európai állampolgár érdeke? A foglalkoztatás és az egészség. A, az orvosi kutatás területén nagyon sok tennivalónk van és az egészséggel kapcsolatos kutatások szempontjából nagyon fontos az, hogy ott legyen a folytonos finanszírozás. Nem lehet az, hogy először megígérjük, vagy odaítéljük, aztán folyamatosan csökken és elfogy. A regeneratív, a, a sejterápiák, a különböző rendkívül csúcs technológiát jelentő orvosi kutatások tekintetében azokat a pénzeket, amelyeket úgy döntöttünk, hogy odaítéljük, oda is kell adni, és nem szabad visszavenni belőle a későbbiekben. Az Európai Unió megközelítése nagyon bürokratikus, úgyhogy egyszerűsítenünk kell. A PPP-kről beszéltünk, javítani kell. Ez jó dolog, de amikor megkérdezzük a KKV-kat, akkor azt mondják, hogy hát muszáj javítani ezen. Végül tökéletesen egyetértek azzal, hogy szükséges a kiválóság és az egyszerűsítés. De az egészségügy területén folytatott kutatásból nem szabad kompromisszumot elfogadnunk, nem szabad olyan kompromisszumot, ami mellett nincsenek számok, hiszen a bizottság, illetve a tanács meg fogja próbálni valahogy kicselezni a, következő, a követeléseinket. Nem szabad visszalépnünk, nem szabad engednünk a kutatás, és ezen belül különösen az egészségre vonatkozó kutatás területén. Prego. Kelly kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok kollégával hasonló módon engem is aggaszt az, hogy drasztikusan lehet, hogy csökkenteni fog a, csökkenni fog a költségvetés, és ez nem lenne észszerű. Úgyhogy először is próbáljuk meg képviselni azt a véleményt, hogy legalább a 100 milliós eredeti költségvetésnek a nagy részét megtarthassuk. Ahogy Éler úr is rámutatott, az az egyetlen stratégia az Európai Unióban a növekedésre és a munkahelyteremtésre, hogyha a tudás alapú gazdaságot hozunk létre, hogyha visszanyerjük a versenyképességet, és ez minden tevékenységre, még a mezőgazdaságra is igaz. Úgyhogy itt a finanszírozás sokkal hatékonyabb és sokkal több profittal jár, mint bármely más területen. Azok a vállalatok, amelyek a kutatásba beruháztak, azok sokkal jobban átvészelték a recessziót, mint azok, amelyek nem. Ha 2020-as stratégiáról beszélünk, és hogyha el akarjuk kezdeni, akkor nem szabad aláásni azt az egyik fő zászlóshajó kezdeményezést, mely szerint támogatjuk a kutatást és a fejlesztést. Ha az USA-val és, a Jap- és Japánnal lépést akarunk tartani, akkor muszáj közösen kimondanunk azt, hogy a költségvetést szeretnénk legalább olyan volumenűnek látni, mint azt a kezdetben terveztük, és nem szabad azt mondani, hogy várjuk, vagy, vá- vagy elfogadhatónak tartjuk a csökkentést és nagyon határozottaknak kell lennünk. Nem kell tudósnak lenni, hogy bebizonyíthassuk, hogy a munkahelyteremtés és a növekedés tekintetében ez a legcélszerűbb beruházás. Kollega Vidal Quadras, prego. Vidal Quadras kollega következik. Tisztelt elnök asszony, a keretprogram az egyik legfontosabb jogalkotási programunk, amelyről itt ezért beszélünk rendszeresen a parlamentben. És ezért, amikor a jelentés készítő kiválasztására van szó, akkor mindig nagyon kompetens kollégákat választunk ki. És tényleg kitűnő kollégákat választottunk ki Carvalho Madurella, illetve élet kollégák személyében. Ez a keretprogram most kerül bemutatásra akkor, amikor eh, nagyon sok tagállam súlyos pénzügyi helyzetben van, és a nemzeti költségvetésben nagymértékben csökkentették a kutatási finanszírozásra szánt pénzeket. Ez azt jelenti, hogy a munkánk illetve a keretprogram minősége nagyon ö, fontossá válik. Úgy gondolom, hogy tényleg meg kell vizsgálni, hogy milyen fontosabb módosítók kapcsán is, nagyon sok módosító volt. Hogyha fontos jelentésekre van szó, akkor általában sok a módosító is. Először is vannak olyan módosító indítványok, amelyek arról szólnak, hogy milyen megfelelő formái vannak az európai kutatás externalizációjának. Tehát multidisziplináris megközelítésre van szükség, interdisziplinális megközelítésre van szükség, vagy a különböző ö, fajta tudományok közötti együttműködésre van szükség. Ezen kívül a kutatási eredményeknek meg kell jelennie az oktatási rendszerekben, a KKV-k szerepét sem szabad elfelejteni, és a parlamentnek jogai is vannak a Lisszaboni szerződés értelmében. Nagyon fontos jogalkotási csomagról van szó, és nagyon sok munka áll még előttünk. Herzog asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek. Úgy gondolom, hogy a nagy részvétel is mutatja azt, hogy nagy az érdeklődés ezen vita irányába. Valóban csatára lehet számítani, főként a tanácsa a tanács javaslata az volt, hogy csökkentsenek a kutatás tekintetében, ez elfogadhatatlan, szerintem a parlament egységesen fogja ezt ellenezni. Szeretnék a tanácsnak üzenetet küldeni, azt mondani, hogy hogyha valaki fogyni akar, akkor nem csak kevesebbet kell enni, hanem sportolni is kell. Úgy gondolom, hogy a megszorítása a diéta, a sport pedig lehetne a kutatás fejlesztés nem szabad a ö, infrastruktúrákat sem csökkenteni. Hogyha szeretnénk kutatást végezni, akkor hadd ö, emeljek ki egy pontot, amely nagyon nehéz lesz a tanács, a parlament viszonyában. El kell kerülnünk a blokkoló kisebbséget a tanácsban olyan, taná- olyan országok részéről, akik nem kaptak támogatást a, abban a, az arányban, amit szerettek volna hiszen a 12 ország, amiről beszélünk, azok csak a kutatás 12%-át teszik ki. Jelenleg ezzel kell szembenéznünk, 12 ország csak 12%-át kapja meg a kutatási pénznek, és hogyha ezeket megnézzük jobban, két, a két ország kapja főként ezeket a pénzeket, el kell eh, kerülnünk azt a helyzetet, hogy ezek az országok ne támogassák ezt nagyon fontos kérdést. A másik pont ugyancsak fontos, és ez csak, ez csak nagy harcot fog elemézni a tanácssal. Meg kell mentenünk a kutatási infrastruktúrát az EU-ban, és ezért egyetértettünk abban, hogy nem szabad 5%-ot, nem szeretném több mint 5%-ot adni az EU kutatási központból, mert ez nem lenne megfelelő, és mindenképpen támogatom a KKV-k részvételéről szóló módosítókat. Tehát hangsúlyozom, hogy mindenképpen egységesen kell fellépnünk akkor, hogyha szeretnénk megnyerni ezt a harcot, hiszen növekedést ígértünk az állampolgárainknak. Köszönöm szépen, eh, Ódé kollega. Köszönöm elnök asszony. A költségvetéssel kapcsolatban szerintem ne halasszuk el azt a lehetőséget, hogy európai zájuk a kutatást. Mit mondanak a hogy nem kaptok több pénzt. Mit kéne csinálni? Szerintem tárgyalni kell, hogy a tagállamok ne csökkentsék a kutatási költésüket, vagy ha csökkentik, akkor a fennmaradó összeget azt az európai kutatásra szánják. 50-53 milliárd eurót szánnak erre, mi százat kérünk soha nem fogjuk megkapni. A tagállamoknak el kellene fogadniuk ezt, de miniszterről miniszterre egyenként kéne végigmenni és mindenkivel tárgyalni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor egy a kutatás európai zárását segítő lehetőséget szalasztunk el. Aztán az egyszerűsítésről. Szeretnék biztos lenni abban, hogy Szemeta úr biztosi csoportja, illetve biztos úr illetve Queen asszony, aki szintén egy ide vonatkozó területért felelős biztos, együtt dolgoznak, és megállapodunk abban, hogy három oldalú tárgyalásokat folytatunk az első olvasat érdekében. Az első olvasatban pedig a, az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatainkat meg tudnánk tárgyalni. Nem vagyok amerikai szenátor, teljesen másmilyen a szerepem. Egyszerű, egyszerűen együtt szeretnék dolgozni az bizottsággal és a tanácssal az egyszerűsítés érdekében. 10 milliárddal többet szeretnének az ipar, ipar részére elkülöníteni. Szerintem nem lényeges, hogy csak az ipar területére költsük el ezeket a pénzeket. Aztán a 100% az egyszerűnek tűnik, ami a bizottság javaslatában szerepel, én ezt mm, jónak tartom, jobbnak, mint a jelentéstevő asszony. Aztán a szabadalmak tekintetében az ipar bevonásával kellene folytatnunk a tárgyalásokat. Grazie. La parola ora... Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek ez az első osztályom munkához. Nagyon nagy feladat volt ez, hiszen több ezer módosító érkezett, és ezeket kellett átdolgozni kompromisszumos módosítókká. Látom, hogy a háznak nagyon egységes a véleménye erről a témáról. Először is a költségvetésről szólnék, hiszen nagyon sok hozzászólónak volt ez fontos kérdés. Amikor azt kérdezik tőlem, hogy a 80 a bizottság által javasolt 80 millió, milliárdhoz képest mi a B-terv, akkor én azt szoktam mondani, hogy hát a parlament által javasolt 100 milliárd, ugyanis a parlament már nagyon korai szakaszban kijelentette, hogy emellett elkötelezett. A jelentések rendkívül nagy munkát rejtenek magukban. Madureja asszony Cavaglio kollega, nagyon örülünk neki, hogy stratégiai megközelítéshez ragaszkodnak, a struktúrákat megtartják, illetve esetleg a hatodik prioritást két része szeretnék majd osztani, tehát a, a társadalmakkal kapcsolatos pontot, és hogy a kiválóságot ennyire fontosnak tartják. A kiválóság valóban a legfontosabb mindenben, de örülünk annak is, hogy a részvétel kibővítését, amely a bizottságnak rendkívül fontos, szintén támogatja a parlament. A bizottság úgy véli, hogy a Horizont 2020-as program megvalósításának ez a záloga. Örülünk annak is, hogy kimondottan támogatták az EIT-vel kapcsolatos különböző javaslatokat, és a KKV-k támogatásával kapcsolatos javaslatokat is, amely munkahelyteremtés és növekedés záloga a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos javaslatokat is értékeljük, például az energiatárolással kapcsolatos módosítót, és annak is örülünk, hogy inkább koncentrálni akarják a javaslatokat a helyet, hogy tarka-barka szőnyegét eh, tárták, eh, nyújtották volna be nekünk különböző javaslatoknál. A, eh, A hozzáférés nyílt, illetve szabad hozzáférés ügyében nagyon jól mondta Fordasszony, hogy a, hogy a kényszert mindenképpen el kell kerülnünk, hiszen hogyha az ipar nem látná előnyét ennek, hogyha profitot veszítene, akkor ezzel meghalnának az általunk szándékolt programok is. Nagyon jól mutatott rá több kolléga arra, hogy a költségvetési rendelettel kapcsolatban is lehetőség lesz majd az egyszerűsítésre, például az áfa visszatérítése, vagy a héja visszatérítése is fölmerült. Nagyon örülök, hogy a ház ezt támogatja. Éler úr jelentésében mondottakat támogatja a számvevőszék nemrég, jelenté, nemrég készített jelentése is, ugyanis ez is az egyszerűsítésre megy ki, és ezzel kapcsolatban úgy vélték, hogy a célcsoportok között nem szabad különbséget tenni a támogatások visszavizetése tekintésében. Ez alá támasztja a bizottság véleményét is, és örülünk neki, hogy Éler úr is ezt támogatja amellett igaza van, hogy a teljesítmény emelés, teljesítményjavítás sem felejthetjük el. Nagyon örülök neki, tehát, hogy a költségvetéssel és a tartalommal szemben is nagyon világos támogatást találunk a házban. Remélem, hogy nagyon gyorsan egyetértés fogunk tudni, egyetértésre fogunk jutni a módosítókat illetően a vita szempontjából nagyon fontos, hogy a parlament világos álláspontra helyezkedjen, hiszen a bizottság számára is fontos megértetni polgárainkkal, hogy sokat fektetünk az innovációba és a növekedésbe. És most két, percenke, két perceket kapnak a kollégák, mert még lesz egy következő blokk is. Reira asszony, utána a három jelentéstevő. Riera asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nagyon nehéz, sőt lehetetlen két percben reagálni mindenre, ami felmerült ebben a vitában, ami rendkívül érdekes volt. Mindent lejegyeztem, szépen, amit elmondtak, és a legtöbb felvetett kérdés esetében egyet is tudok érteni az érveikkel dolgozunk, ezeken az ügyeken dolgozunk a kompromisszumos módosítókon, és óriási erőfeszítést teszünk, hogy az összes felvetett javaslatot megpróbáljuk beépíteni, a javaslatokat, az ötleteket, a gondolatokat. Mindenkinek köszönet, és köszönöm a támogatásukat is. Ha megengedik, akkor én személyesen szeretnék egy ügyet felvetni, a jó koordináció, a jó munka támogatása. Hát ezt egyébként most mi pillanatnyilag meg is tapasztaljuk a jelentéstevőkkel és a bizottsággal és az árnyék jelentéstevőkkel együtt. ezt teszi lehetővé számunkra, hogy előre mozduljunk a munkában, ahogy önök is látták a, és hallották a felszólalóktól. Tehát nagyon jól folyik a munka. Kárvai asszony és Éler úr is felvetett olyan pontokat, amelyekkel kapcsolatban egyetértünk, és vannak még nyitott kérdések is. Nem hiszem, hogy ne tudnánk megegyezni, csak folytatni kell a munkát. Még néhány pont, amit érdemes kiemelni. Az egyik a szabad hozzáférés. Szerintem mindannyian egyetértünk a végső célkitűzéssel kapcsolatban. De hogyan érjük ezt el? Hát az már problémásabb. Az egy eredményeket, az adatokat, a kutatások eredményeit akarjuk védeni egy oldalról, úgyhogy ez még megvitatandó, de az első lépés mindig az, hogy azonosítsuk, körülírjuk a problémát, és utána tudunk kielégítő megoldást találni rá. Aztán a kiválóság és a részvétel. Ez is egy olyan téma, ahol nagyon határozottaknak kell lennünk. A kiválóság területén nem szabad engednünk. Kiváló kutatókat szeretnénk? Ez a vita igazán már itt túlmutat a területi megállapodásokon. A megáll- megoldást nem csak a strukturális alapok szinterén, hanem ennél szélesebb körben kell megtalálnunk. És még két másodperc a társadalom. Egyetértünk a célkitűzéssel, el akarjuk választani azt, ami a kutatás, szociális ügyi kutatás, és ami más területekre vonatkozó kutatás, hogy világos legyen ezen aspektusokra az elkülönített költségvetés. Élel úrral részvétellel kapcsolatban majd még fogunk beszélni, és legtöbbjükkel egyetértek, folytassuk a munkát. Vizsgáljuk meg a visszatérítési rátákat is, a költségek megtérítésének az ügyét, az összes résztvevőnek az elvárásait nem tudjuk teljesíteni, de persze figyelembe kell őket venni, meg kell őket hallgatni. A privát finanszírozás lehetősége is fennáll. Mindannyian szeretnénk, hogy megállapodásra jussunk. Igyekezni fogunk. Azt hiszem, hogy most már teljesen világos az álláspont, minden erőfeszítést meg fogunk tenni, hogy a célunkat elérjük, mégpedig azt, hogy a lehető legnagyobb finanszírozást megnyerjük ezen rendkívül fontos program számára. Meggyőződésem, hogy az egységben az erő, egységben sokkal erősebbek leszünk. Ezért kell ezt az extra erőfeszítést megtenni, hogy a lehető leghatékonyabban fel tudjunk sorakozni az üzenetünk mögé, és végül összefoglalóan elnök asszony, hadd mondjak köszönetet a szakbizottság titkárságnak is, a frakció titkárságának, és az én hivatalomnak. Köszönöm szépen a munkát! csodálatos, hogy ezt a támogatást élvezem, enélkül a támogatás nélkül sokkal nehezebb lett volna a munkám. Nem is lettem volna képes ezt így elvégezni, ahogy sikerült. Köszönöm, Kárvályó kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök hogy szeretném megköszönni a kollégák megjegyzéseit. Nem tudok mindre reagálni, de a fő üzenetet szeretném összefoglalni. Kiválóság és egyszerűsítés és ne veszítsük szem előtt, a szem elől a lényeget. Egyszerűsítsünk tovább, és nagyon sok módosítóból, amit például a nemek közötti egyenlőségről kaptunk, azt szűröm le, hogy egy nagyon haté, határozottan megfogalmazott cikket kell ezekből gyúrni, egyszerűsítsük és fókuszáljuk a szöveget. A kiválósággal kapcsolatban nem lehet kompromisszumot kötni. A kiválóságot ott kell keresni, ahol az megtalálható, mindenhol megtalálható Európában. Tehát egy kiegyensúlyozottabb részvételre van szükség a tagállamok között és a tagállamokon belül. Hiszen a tagállamokon belül is létezik a koncentráció. Harmadsorban sokan beszéltek olyan témákról, amelyek a konkrét programokban már megjelenek, mint például mondjuk az egészség, a légzőszervi betegségek, stb. Az ősejtek és más témák, amik szintén felmerültek, a jelentéstevők mind a meglépő kompromisszumot szeretnének ragaszkodni, ami a hetedik keretprogram tekintetében már megszületett, az egy jó megoldás volt, működik, ne változtassuk meg. Nézzük majd, hogy hogyan változnak a vélemények a Horizont 2000-ről szóló viták során. A költségvetésről csak annyit mondanék, hogy a parlamentnek nagyon komoly szava van a költségvetés kialakításában. A Lisszaboni szerződés óta több hatáskörünk van, több hatalmunk a költségvetés alakításában, és nem szabad, hogy engedjünk a tanács állítólagos javaslatának, amiről suttognak a folyosókon. Jó volt az együttműködés a kollégekkel is, a bizottsággal is, Köszönetet mondok a titkárságnak, a tanácsadóknak, az én tanácsadóimnak és a frakciók tanácsadóinak is, akik mind rengeteget segítettek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Éler kolléga kapszót. Alapvetően azt szeretném mondani, világossá kell tennünk magunk előtt, hogy nem szabad külön-külön cselekednünk, hiszen akkor a tagállamok cselekvései is egymástól távol fognak esni. Na most az nem lehet, hogy a német kancellárasszony azt mondja, hogy növekedést kell Európában generálni, amikor aztán nincsen, nincsen emögött e megfelelő finanszírozás. Az se lehet, hogy a francia elnök is növekedésről beszél, aztán a tanácsban pedig megakadályozza azt, hogy egy valódi növekedési programot tudjunk indítani Európában. Az se lehet, hogy egy, a lengyel miniszterelnök is a növekedést támogatja, ugyanakkor a tanácsban másképpen cselekszik és hát ez vonatkozhat az összes többi tagállamra is. Tehát közös a véleményünk, és ez, ennek így is kell lenni. És ez a vita, amikor arról van szó, hogy a költségvetés csökkentik, akkor hogyha költségvetési csökkentést megengedünk, akkor ezzel el is hantoltuk az Európa 2020-as stratégián. A leg, e, legutolsó ö, nagy közös célunk az pontosan a növekedés volt, és most közösen ki kell azt alakítanunk, hogy ezt hogy tegyük meg, és hogy ezzel kapcsolatban a mezőgazdaság és a kohézió ügye hogy alakuljon kiváló javaslatot tettünk arra, hogy az innovációt és a növekedést hogy kössük össze a kohéziós politikával. Ez egy nagyon nagy újítás, ez egy kvantumugrásnak tekinthető. Tehát ezzel kapcsolatban is közösen kell küzdenünk, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez meg is történjen. Utolsó megjegyzésem technikai jellegű. Két dolog van, amely amelyet a jogi szempontból meg kell beszélnünk a jogi bizottsággal, mégpedig az ős sejtek témáját, tehát hogy itt megtaláljuk, hogy, hogy megvan a jogi alape arra, ahogy ezt megemlítsük, hiszen ez egy jelenlő, jelenleg egyelőre kétséges. Ezzel kapcsolatban ki kell kérnünk a jogi szolgálat tanácsát, hiszen ha a jogi alap, a jogbiztonság nincs meg, akkor nem lehet befoglalni a javaslatokba. Akkor át kell gondolnunk, hogy hogy megyünk tovább ezzel a javaslattal. Aztán a másik a magfúzió kérdése, amelyet nem is tartozik bele ebbe a költségvetésbe. És hogyha így folytatjuk a munkát, akkor egyszerűen ez a terület is meg fog szűnni ki kell, meg, meg kell tudni, hogy ki fog fizetni, ki fogja finanszírozni a magfúzió területét. Tehát ezt is a jogi szolgálattal kapcsolat, való kapcsolatvétel során a titkárságnak ki kell majd deríteni. Köszönöm. Grazie. Passiamo adesso al secondo blocco con tempi ridotti. Köszönöm szépen. Akkor ezzel is át is térhetünk a második blokkra. Már is megadom Lambert úrnak a szót négy percre. Kor- kollégáim, elnézést kell kérnem, ugyanis belgi, egy nagy belga tudományos intézettel megbeszéltem, hogy ma délután hozzájuk látogatok, úgyhogy Igaz, hogy be tudom vezetni a jelentésről szóló litát, vitát, de nem fogok tudni itt maradni. Majd ö, helyettem ö, munkatársam fog figyelni a vitára, és megígérem önöknek, hogy az összes módosítót a vitának megfelelően fogom majd alakítani. Még nem nyújtottam be kompromisszumos módosítókat, hiszen ö, a, ö, először is a mai munkát kell elvégeznünk, de vagy el hét végén, vagy jövő hét elejére elkészítjük a kompromisszumos módosító indítványokat is. A legtöbb benyújtott módosító indítvány <clears throat> konzisztens, ugyanabb, ugyanabb az irányba viszi el a munkát, úgyhogy a, más, a, a másik három jelentéstevővel egyet, együttműködésbe, együttműködésben majd jó eredményt tudunk elérni. De hogy mik a fontosabb témák? Először is a felülről lefelé, illetve a lentről felfelé való megvalós megközelítés. A bizottság inkább a felülről lefelé való megközelítést ösztönözni. <clears throat> Mi inkább a versenyképesebb javaslatokat támogatnánk, illetve szeretnénk egy, a kettő közötti jobb egyensúlyt teremteni, kicsit rugalmasabb rendszert szeretnénk megteremteni, és úgy gondolom, hogy a módosítók nagyobb része is errefelé mutat. Úgy gondoljuk, hogy semmiképpen nem engedhetünk meg egy csakis liberális verseny központú megközelítést. A másik kérdés az az, hogy hogy tudjuk tulajdonképpen a munka minőségét mérni, illetve ellenőrizni, hogy tudunk valódi ellenőrzést gyakorolni a folyamatok fölött, anélkül, hogy az EIT önállóságát csorbítanánk. Itt is meg kell találnunk a két megközelítés között a megfelelő egyensúlyt. A, a túlságos ellenőrzés, illetve az elszámoltathatóság hiánya között. A e, bizottság e, több pénzt szán az EIT-nek, de ezzel nagyobb felelősség is fog majd járni. Az EIT ezt meg is szolgálta, hiszen az e működésének első két e, évében rendkívül sokat teljesített, Biz, bíznunk kell benne továbbra is, de nem lehet, hogy a bizalom mellé sem, ne járuljon semmiféle felelősség. Tehát ezt kell szintén eldöntenünk, erről kell megállapodást hoznunk. A kompromisszumokat tehát még egyszer vagy e hét végére, vagy jövő hét elejére fogjuk elkészíteni. Nem is használtam föl négy percet, és már el is mondtam mindent, amit akartam. Elnök, köszönöm szépen, Mária Mattias kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném mindenkinek megköszönni a benyújtott módosító indítványokat. Nagyon köszönöm az együttműködést. Látom, hogy nagyon sok az átfedés az általa mondani kívántak és Lambert úr által elmondottak között nagyon egy hullám hosszon vagyunk. A szervezeti kérdéseket kell minden, mindenek előtt megtekinteni a tartalmiak előtt, hiszen a legtöbb módosító a bizottság által elkészített mellékletre koncentrál. Az különböző pontok között megpróbáltam megállapítani, hogy mi a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy nem csak a mellékletre kell koncentrálni, hanem a cikkekre is. Ez a feladatom. Az a fontos, hogy a cikkek és a melléklet között meglegyen a megfelelő harmónia, megegyezés, és ezt a kollégák által benyújtott módosítók segítségével meg tudjuk tenni kompromisszumokat eh, mi is a hét végére, illetve legkésőbb a jövő hét elejére fogjuk elkészíteni. Hogyha megnézzük a módosítónkat, azt látjuk, hogy nincsenek nagyobb ellentétek az irányt illetően, az EIT-vel kapcsolatos elgondolásaink megegyeznek, széles az eh, egyetértés a, fun- a frakciók között az EIT szerepéről, arról, hogy eh, a következő keretprogramban milyen súlya kell, hogy legyen, hogy az innovációval kapcsolatban mi a szerepe. Tudjuk, hogy nagyon nagy előnyei vannak az EIT-nek, tudjuk, hogy meg kell erősíteni az EIT-t. Ebben tehát mindannyian egyetértünk, ezzel kapcsolatban nagyon radikális kompromisszumokra nem lesz szükség. A módosítók közül néhány radikálisan meg akarja változtatni a bizottság javaslatát, néhány tartalmi változtatást is javasol. Ezek közül szeretnék néhányat most megemlíteni. Például a titekkel kapcsolatban. Ezek Ezeknek a részletesebb meghatározását kívánja néhány módosító. Sok módosító viszont támogatja a bizottság javaslatát, ezekkel tehát tovább kell dolgoznunk. Például a, külön, a kiválasztási folyamatot szeretnék megváltoztatni, aztán a titek finanszírozásának kérdése is felmerült, hogy aztán az elindításukkal kapcsolatban, hogy egy hullám legyen, vagy kettő. Voltak olyan kollégák, akik a módosítójukon keresztül azt javasolták, hogy sokkal nagyobb legyen a rugalmasság, a titekkel kapcsolatban. Nem lehet az, hogy már kezdettől fogva mindent előre meghatározzunk, ahogy ezt a bizottság megkísérelte. Aztán a titek méretével kapcsolatban is vannak módosító javaslatok azt mondják sokan, hogy különböző méretű titekre van szükség a különböző célkitűzésekkel kapcsolatban. Aztán a titek összekapcsolódása, illetve a titeknek a PPP-vel, illetve a közös technológiai intézkedésekkel való összekapcsolása. Ezekkel kapcsolatban néhány módosító alapvető változtatást javasol de azt hiszem, hogy itt is meg lehet majd találni a szükséges kompromisszumokat. Végezetül tehát konszenzusra van szükség sok területen, de nincs arra szükség, hogy a bizottság javaslatát lényegesen megváltoztassuk a munka helyét illetően, illetve a központosítás jellegét illetően lesznek majd viták, és a strukturális alapokkal való kapcsolatról is vitáznunk kell még. Hát szeretném majd, ha a kollégák is elmondanák, hogy mi a véleményük erről. Köszönöm szépen, Johansson úré a szó. Fru ordförande, jag vill också inom det här området Köszönöm szépen. Én is szeretném köszönetemet kifejezni a jelentéstevők felé, ahogy azt már korábban is megtettem a korábbi ö, körben. Kiváló együttműködést folytattunk, és igyekeztünk körű kompromisszumokat kidolgozni. A két jelentése vonatkozóan először is arra szeretnék koncentrálni, hogy milyen módon fogunk dolgozni a titekkel. Itt volt egy ilyen megoldás, egy javaslat, hogy három és hat legyen a különböző hullámokba elindított titek száma. Én azt hiszem, hogy a hat javasolt témát sokkal jobb lenne egyszerre elindítani, akkor sokkal egyenlőbb lenne a pálya, sokkal ö, egyenlőbbek lennének az esélyeik. Biztosítani tudnánk azt, hogy elinduljon és szélesebb alapokra kerüljön az ipar ö, iparral való együttműködés, hogyha rögtön hat titet indítanánk, ahelyett, hogy két hullámban három-hármat. Na most az EIT finanszírozásával kapcsolatban elmondanám, jó lenne, hogyha a költségvetés költségvetési hozzájárulásról is megegyezésre tudnánk jutni. Jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani az eredetileg javasolt költségvetési szintet. Lehet, hogy korábban kételkedtem abban, hogy ez jó ötlet, de azóta nagyon sok szemináriumot is tartottunk, beszéltem az ipar képviselőivel is, és látom, hogy mennyire támogatják minden oldalról az EIT működését. Köszönöm szépen, Szukalász kolléga a következő. Köszönöm szépen. Van Nisztelrooy kollégám helyett fogom bemutatni az ő véleményét, mert ő nem tud itt lenni, úgyhogy kérem, hogy legyenek velem toleránsak. Először is hadd mondjam el, Különösen örülök annak, hogy egyre több kolléga ismeri el azt a fontos szerepet, amelyet az EIT az innováció területén játszik. Az EIT korábban még igazából ismeretlen volt, és nem tudta senki, hogy milyen szerepe lesz majd a titeknek, de az utóbbi hónapokban valóban kiderült, hogy az EIT lehet majd az a hiányzó láncszem, amely lehetővé teszi az európai kutatásnak a kibontakozását, e lehetővé teszi annak, annak elindítását, hogy a KKV-k valóban vegyenek részt az ipar fejlesztésében, a munkahely teremtésében, hogy valódi hozzáadott értéket tudjon képviselni mindez, és az, hogy a befektetett pénzek meg is térüljenek, és hogy a kutatás valóban összekapcsolódjon az ipari tevékenységgel. Egy sor módosító indítványt terjesztettek be. A bizottság javaslatát mindenki támogatja abban a tekintetben, hogy az EIT finanszírozását növelni kell, hiszen a Horizont 2020 megvalósításában nagyon fontos szerepet játszik az innováció ösztönzésében, nagyon fontos szerepet játszik. Az európai régiók közötti szakadékok áthidalására is rendkívül alkalmas, és arra is, hogy az Európai Unió innovációs kapacitását át tudja szervezni. Úgy gondoljuk, hogy a Horizont 2020-ason 20 belül tulajdonképpen az EIT működése biztosítja azt, hogy az európai szintű kutatás ne töredezzen szét, hanem megpróbálja azt összefogni, és az innovációs folyamatokat megpróbálja összehangolni. Képes arra, hogy a különböző országok tudósait és, és doktorandusait összehozza egymással, hogy egy olyan együttműködési modellt hozzon létre, amely az Európai Unió régiói és azoknak tudós közösségei között jó eredményt hozhat. de annak ellene vagyunk, hogy, hogy, hogy határ, meg határozatlan számú titet hozzunk létre, csak olyan titeket hozzunk létre, amelyeknek valóban releváns szerepe van. És csak olyanokat, amelyek az európai kiválóságot támogatják. a strukturális alapokból is lehetővé kell tenni a finanszírozáshoz való hozzáférést, hiszen ez is lehetővé tenni azt, hogy a e, jövőbeni titeket minél jobb módon finanszírozhassuk. A módosítók nagyon e, jók, és e, igyekezni fogok kompromisszumos javaslatokat kialakítani amelyek az EIT, illetve az SIE működésével kapcsolatban is hasznosak lehetnek. A novemberi plenális ülésre remélhetőleg két, készen lesznek ezek, hogyha a, bizo- hogyha a tanács ugyanakkor még minél előbb egyességre jut tudni ezekkel kapcsolatban, akkor nekünk is igyekeznünk kell annak érdekében, hogy a kompromisszumos módosítók minél előbb elkészüljenek. Erre. Köszönöm szépen. Gutierrez Cortinez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, elnök asszony, ez az intézet egy kicsit azért eh, aggodalommal tölt el, hiszen az egész nincs még kiforra, kiforva. Régi modelleket alkalmazunk, amiket új formában próbálunk önteni. Nincsen koherencia. Hogy egy példát mondjak. Hogy amikor szeretnénk a kiválósági centrumokat egyesíteni a kutatás fejlesztés oktatás területén, akkor a titeket nem megfelelőek. A titek nem arról szólnak, hogy az, egy bizonyos fehérjét azonosítsanak, vagy egyfajta robotgépet pontosítsanak. Amit nem értek, az az, hogy vannak igazából konkrét titek is, például a városokhoz való hozzájutást. Hogyan lehet a többi dolgot figyelmen kívül hagyni az város, egy interaktív egész. Én azt szeretném, hogyha a tittek kiválóságát definiáljuk. Ez lenne az első kritérium. A titteket kell megreformálni, és ezeket kell integrálni a teljes rendszerben, mert különben csak nem lehet igazából jó képzést adni, mert egy elemet kiemelni a kontextusból. Be kell vonni a kutatókat, az egyetemi oktatókat, egy konkrét témáról van szó, a tudomány, a tudás egyre inkább konkrétabbé válik, nem általánossá, és ezért meg kell lapodnunk abban, hogy egyfajta leírásra van szükség a tittekkel kapcsolatban, és ezt kell átruházni majd az oktatásra is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Carvalho asszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőinek a kitűnő munkáikért, az együttműködésükért. Megnyitottam egy módosító csoportot, hogy a Horizon 2020 elképzelései megjelenjenek az EIT-nél is, főként a részvétel tekintetében annak érdekében, hogy földrajzi szempontból jobb legyen a kiegyensúlyozottság a strukturális alapok megjelenése a regionális és nemzeti programokban, a fiatal kutatók bevonása, be kell őket vonni a TIT projektekbe is, viszont olyan eszközökre is szükség van, amely megkönnyíti a kutatásból, a tudományos életből, a oktatásból való átmenetet a munka irányába, a foglalkoztás irányába. És nagyon fontos hangsúlyozni a, a kezdő vállalkozásokat, főként az innovatív standardok esetében. Be kell vonni a fiatal kutatókat azért, hogy a Horizon 2020-szal, nem csak az EIT-vel, hanem a teljes Horizon 2020 projekte sikerüljön megfelelően képzett kutatókat munkához jutatni, illetve se, és meg kell akadályozni azt, hogy ne hagyják el Európát a világ más részei irányába. Köszönöm, elnök. Rűvig kollega következő. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. Úgy vélem, hogy az egyik fő kritérium, az EIT esetében, és ezért is jött létre, hogy a 2020-as Lisszaboni stratégiát végrehajtsuk, és hogy Európa a legversenyképesebb terület legyen a világnak. Ezért hoztuk létre a titeket is, és ezért is van ez főként a kutatás területén, és ezért a súlypontnak pluszban a már meglévő tudás átadására kell helyezni, vagyis az egészet a kutatási programok kell támogatni. Tudjuk, hogy a tudás, az oktatás az egyetemeken, a kkv fontos, sőt, még az óvodában is fontos lehet ez, és a lehető legjobb, gyorsabban el kell jutatni az új ismereteket a tanulókhoz. Ez nem a versenyben a már, lévő, a már meglévő vers, kutatási programokkal. Itt arról van számomra szó, hogy hajtsuk azt végre, amit megállapodtunk, megállapodtunk, tehát a legfontosabb az az, hogy a tudást tényleg a tanulókhoz, a professzorokhoz eljuttassuk, és például a televízióban is be lehetne mutatni azt, hogy mi történik a kutatásfejlesztés területén, és pont itt ezről az elképzelésről van szó. Elnök. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azzal kezdeném a mondandómat, hogy köszönetet mondanak minden jelentéskészítőnek, és úgy gondolom, hogy sikerült megragadniuk azt, hogy mi is a hangulat az Európai Parlamentben most. Az EIT hang, hasznos eszköz, és valóban az Európai Bizottság javaslata egyetemi szerepet szán a Horizon 2020-ban ennek az eszköznek, és ez egy jó megközelítés, és ez nagyon fontos. A jelentés számos módosítót tartalmazott, ezek nagy része megerősítik ezt a fajta megközelítést, és örömmel fogadjuk ezt el. Mások viszont e, abban az irányba haladnak, hogy szeretnék megerősíteni az irányítási kérdéseket, például a monitorozás kérdését, amit én üdvözlök. Lambert e, úr is beszélt az EIT autonómiájának tiszteletben tartásáról. A másik kérdés, amivel foglalkoznunk kell, az az a kérdés, ami a tittekhez kötődik. Lambától is elmondta, hogy mi egy fel, alulról felfelé építkező meg javítja magát az előadó, egy felfel, alul, felülről alulra építkező megközelítést alkalmaztunk, tehát a döntéshozók döntöttek erről, tehát önök és a tanács, tehát ezt óvatosan kell szemlelnünk annak érdekében, hogy ne higuljon fel ez a javaslat. A másik eh, kérdés az a részvétel, illetve az eredmények terjesztése. A szakbizottság tagjai nagyon sok eh, megoldást tártak elénk. Itt kompromisszumot kell találnunk azért, hogy tényleg nagyobb legyen részvétel, másrésztről viszont megtartsuk a megfelelő dimenziót, a e, kiválósági megközelítés is megmaradjon. Tehát a részvétel szélesítése során nem szabad ezt sem, ezt az elvet sem aláaknázni. Matthias asszony jelentésével kapcsolatban sok elképzelés, ezt ő is elmondta, ezek már valóban üdvözlendőek. Viszont van egy kérdés, amit szeretnék kiemelni. Bizonyára tudják, a javaslatunkban volt egy jogi szöveg, egy rendelet, és volt egy politikai dokumentum is, a politikai megfontolások voltak ebben. Amit most láthatunk a javaslatban, Matthias asszony javaslatában, az az, hogy a politikai javaslatok átkerültek a jogi szövegbe, tehát a politikai dokumentum egy lényegi jogi dokumentummá vált. Szerintem még sok javaslat a módosítókban tényleg nagyon jó, és biztos vagyok, abban, biztos vagyok abban, hogy kompromisszumok születnek ebből, viszont ügyelnünk kell arra, hogy egyrészt van egy jogi szöveg, ez egy rendelet, és van egy másik jogi szöveg is, amely inkább átfogóbb, és ez egy fajta ellentmondást eredményezhet majd. Tehát úgy gondolom, hogy mi koncentrálunk kell arra, hogy a politikai dokumentumhoz politikai módosítók, a jogi szöveghez pedig jogi módosítók szülessenek. Elnök Matthias asszony, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzéseikért, és természetesen mindent fontolóra veszek, ami elhangzott. Nem tudok mindenre azonban most kitérni. Számos pontot azonban szeretnék kiemelni. Úgy gondolom, hogy sok pontban egyetértünk. Minden úgy gondoljuk, hogy az EIT nagyon fontos, voltak fenntartások Gutierrez asszony részéről, és én elfogadom azt, amit mond, és szeretném, hogyha megvizsgálna az Ilnepe Lambert úr szövegét. Az Európai Bizottság az egész hét évre el- előre tervez, és ezért megpróbáltunk megfelelő egyensúlyt létrehozni a stratégiai javaslatok között, amit felülről alulra építkezve határoztak meg, illetve a felmerülő igények között. A széles akaró részvétel kérdése például, és ez egyfajta alulról felfelépítkező stratégia lenne. Lambert úr szövegében illetve az én szövegemben is láthatták ezt, mert próbáltuk lefedni ezeket a területeket, anélkül, hogy veszélybe sodornánk mindazt, amit már addig elértünk. Például a kiválóságot. Persze nem tudhatjuk, hogy mi fog történni a jövőben, de nyitottnak kell maradnunk, és mindenképpen azon kell, hogy elérjük a céljainkat, és visszatérve a specifikus megjegyzésekre. Szeretnék köszönetet mondani én is az Európai Bizottság képviselőjének az eddigi jó együttműködését. A következőt szeretném kiemelni. Nem hiszem, hogy... Igen, mindjárt befejezem elnök asszony. Nem, le, nem biztos, hogy meg tudjuk különböztetni egyértelműen a politikai és a jogi pontokat. A jogi javaslatnak rendszerszerűnek kell lennie, szisztematikussá kell tennie a politikai elképzeléseket, amiket a függelékben vetettek fel. A függelékkel is foglalkozom, de mindemellett a szöveg testbe is be kell illesztenünk a legfontosabb területeket, amik az, a függelékben is megtalálhatóak. Nem szeretnénk az EIT autonomitását csökkenteni, vagy hatáskörét, De hogyha a cikkekben azt mondjuk, hogy a mellékletet kell alkalmazni, ez nem elegendő. Ezek politikai választások, döntések, és nagyon fontos, hogy a cikkek, illetve a melléklete konzisztensek legyenek. Hát többet nem tudok mondani az időszűke miatt, és bizonyára folytatódik még majd ez a vita. Elnök, nagyon szépen köszönöm Matthias asszonynak. 15 perccel már késésben vagyunk, és eh, Skinner eh, úr pontjával is foglalkoznunk kell. Négy perc lesz Skinner úrnak. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani az elnöknek is, az árnyékjelentéstevőknek is, akik velem együttműködtek ezen a jelentésen. El kell mondjam, hogy valóban üdvözlendő hozzászólásokat hallhattam, és nagyon frissítő ez a megközelítés a többi szakbizottsághoz képest, tehát ezt köszönöm szépen. Bizonyára tudják, hogy nincsen egyidöntési eljárási jogunk ezen fontos kérdésben, pedig a Horizon 2020-as többi kérdésében van, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet teljes értékű véleményünk, amit ne támogathatnánk megfelelő parlamenti véleménnyel és ezért szeretnék köszönetet mondani Bresina, Penyatov és Toszanovszki kollégáknak, amiért támogatták a munkámat, és a tanács képviselőinek, illetve a közös kutatási központ képviselőnek is szeretnék köszönetet mondani, és nagyon pozitív választ kaptunk tőlük, és mindenképpen tudnunk kell, hogy a közoktatási központnak mennyi pénzt adunk, hiszen ez az egyik legfontosabb aspektus. Egy kis változás is óriási csökkentést eredményezhet, és az átláthatóság kérdése is felmerült. Vannak változások, és más jelentéskészítők is egyetértenek abban, hogy vannak változások, és nagyon egyértelmű megközelítésre van szükség. Ami a módosítókat illeti, hadd mondjam el, hogy támogatják azt a fajta folyamatot, amit szeretnénk látni. Sok módosító a nukleáris technológiai fórumot szeretnénk erősíteni az ICT terven belül. Egy támogató megközelítést szeretnének, a módosítók nagy részét a legtöbb árnyék jelentéstevő is aláírja, és ezt mindenképpen támogatni fogjuk. Vannak olyan módosítók, amelyek változást szeretnének, főként az Euratom szerződés jogi alapját illetően. Ebben nem akarok most belemenni. Nem tudom, hogy kellene, tudjunk-e változtatni, nem vagyok ebben biztos. Tehát, hogy ezt most támogatnom, vagy támogathatnám-e, ez még a jövő zenéje, de köszönöm, hogy ezt felvetették. Vannak más kérdések, mint például az itta, amely az nagyon fontos volt a költségvetés szempontjából. Sajnálom, hogy előtt már nincsen itt, hiszen uh, volt a Költségvetési Bizottságban egy vita, és itt már talán kompromisszumra jutnak, hogy az ITER alapokat hogyan lehet úgy felhasználni, hogy el lehessen választani a tudománytól, amit mindig a Horizon 2020-ból támogatunk. Tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy a tanács mire akar pénzt szánni, és mi, mit gondolunk, hogy mire kellene tölteni költeni ezt a pénzt, ez nagyon fontos lehet. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy a e, fúziós e, e, program esetében az Európai Parlament véleményét, a jelentés véleményét követjük, és nagyon fontos az, hogy ne sérüljenek azok a prioritások, amelyeket már felvetettük, és amelyek, követ, amelyek csatlakoznak a hetedik keretprogramhoz. Amennyiben vannak kérdések, azokra megpróbálok ma válaszolni, és köszönöm elnök asszony, hogy beszélhettem. <laughs> Grazie, kollega. Köszönöm, Skinner kolléga. Bzsina úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, értékelnünk kell azt, hogy a jelentéstevő ilyen együttműködően közelítette meg a kérdést, és erőfeszítéseket tett, hogy megmagyarázza, mennyire fontos a nukleáris kutatás. engem eléggé megdöbbentett 21 olyan módosító, amelyek azt kérik, hogy ennek a programnak a lényegi részét töröljük. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak egyes országok döntéseiről beszélünk, akik eldönthetik, hogy szeretnének-e nukleáris energiát használni, vagy nem. A nukleáris kutatás önmagában is fontos, és utána minden ország felhasználhatja ennek a kutatásnak az eredményeit. Egyetértek a jelentéstevővel azokban a pontokban, ahol hangsúlyozza, hogy az alacsony beruházás a maghasadás területében az problémás. egyetértek azzal is, hogy a SZET tervet támogatni kell, és azzal is, hogy más technológiai platformokat is érdemes támogatni. Egyetértek a közös kutatóközpontok támogatásával is. Üdvözölném azt, hogyha a kis és középvállalkozások kicsit jobban bevonódnának ebbe a munkába, miközben azt is hangsúlyoznám, hogy a KKV-kon óriási adminisztratív terhek vannak. Ha az adminisztratív terheket csökkentenénk, az adminisztratív költségeket csökkentenénk, akkor e megtakarításokat a maghasadás kutatására tudnánk átcsoportosítani. A magfúzió és a chat program finanszírozása is részét képezik ennek a nagyobb programnak. Az ITER projekt konstrukciójával van egy kis probléma. Ez egy nagy volumenű pro- projekt, és rengeteg költsége van. Folytatnunk kell a tárgyalásokat, az eszmecserét, és az Európai Parlament ugyan együttdöntési hatáskörrel ebben az esetben nem rendelkezik, de nagyon fontos lenne, hogy meghallják az üzenetünket. Most pedig Vidal Quadras úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kutatási programjaink összehangolása a tagállamokban annak érdekében, hogy a nukleáris energia békés felhasználását támogatjuk, hát az Euratomot is ezért hoztuk létre, annó. Azóta már telnek múlnak az évtizedek, létrejött a szén és acélközösség, el is tűnt, az európai közösség is létrejött, majd helyette most már az Európai Unió állít, de az Euratom szerződés továbbra is érvényben van. A magfúzió, maghasadás, és nukleáris védelem területén létfontosságú kutatásokat támogat. Ez a közvélemény számára és a politikusok számára egyaránt fontos. 2014 és 2018 között van egy programjuk, amivel ezt, módosi, amivel ezt támogatják. Mi is éppen ezért foglalkozunk ezzel az időszakkal most. Nagyon sok fontos kezdeményezés, fontos platform jött létre ezen a területen biztosítsuk, hogy legyenek megfelelő kapacitásaik arra, hogy folytassák a munkát. Fentartható nukleáris energia, az erre, ezzel foglalkozó platform, egy multidisziplináris európai kezdeményezés, stb. Rengeteg különböző csoportosulat, szervezet jött létre, és sok módosító indítvány érkezett, ami megfelelő irányba megy, és ezért tudjuk támogatni őket. A parlament szerepe, a parlament bevonása a program végrehajtásába rendkívül fontos. Végül egyetértek a pénzügyi, finanszírozási ügyekkel kapcsolatban is Skinner úrral. A több éves pénzügyi tervben meg kell határozni, hogy milyen összegeket szánunk erre, hiszen stratégiai és pénzügyi szempontból is rendkívül fontos ügyekről döntünk, és hogyha nem határozunk hosszú távra előre, akkor bizonytalanságot teremtünk, az pedig veszélyesé válhat. Rübig úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sziner úrnak én is gratulálnék. Pontosan eh, azról van szó, en, en, ennél a programnál, hogy a biztonsági szempontokra koncentráljunk, és megtanultuk ugye Fukushima példáján, hogy milyen, milyen fontos ez a feladat. A biztonság és a, a, a biztonság kérdése a leg fontosabb, illetve a hulladékanyagok elhelyezése ugyanilyen fontos, és itt is meg, fenntartható és biztos megoldásokat kell találnunk, hiszen a lakosságot igen nagy mértékben érdekli, hogy milyen megoldásokat találunk itt. Vannak ugyanakkor nemzetközi megállapodások, nemzetközi szinten is kommunikálunk a partnereinkkel, és mindenkinek pro- problémái vannak a finanszírozással, ugyanakkor ezek 20-30 évre szóló hosszú távú projektek általában sürgősséggel nem nagyon rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy betartsuk a nemzetközi szinten megkötött megállapodásokat, de az is fontos, hogy nemzetközi szinten ösztönözzük az új megállapodások <clears throat> elindítását. A, az is fontos, hogy inkább a hosszú távú célokat támogassuk, ahelyett, hogy a rövid távú foglalkoztatási célokra koncentrálnánk. Köszönöm szépen Odinak és Rübig kollégának a hozzászólást. Odi úrtól elnézést kérek. Ötkor kellett volna kezdenünk ezt a vitát, már is negyed óra késésben vagyok, egyszerűen nem tudok időt adni önnek. Le kell zárnunk a vitát. Odi úr, nagyon rövid legyen. Elnök asszony. A csak véleményt nyújt a parlament ezzel kapcsolatban, szerintem fontos, hogy a tanács vegye figyelembe azt, hogy be kell vonni az állampolgárokat is, és önkéntesen kell, hogy dönthessenek róla, hogy mit szeretnék látni nukleáris területen az ő országukban. A koherencia a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban ez problémát vet fel, mert ez 7 évre vonatkozik, az Euratom pedig 5 éves terveket határoz meg. A két utolsó évre talán ki lehetne terjeszteni az Euratom tervét, és akkor harmóniába kerülnének. Van egy másik ügy, az Euratom felülvizsgálatára sor került a hetedik keretprogram során. Nagyon fontos, hogy a legmaximálisabb kiválóságot, a legfontosabb csúcstechnológiákat érjük el, és ezeket alkalmazzuk a leszerelés során. A nukleáris energia és a nukleáris kutatás persze nem ugyanaz, de nagyon sok olyan munka folyik, ahol igen kiváló mérnökökre van szükségünk, és nagyon fontos, hogy a legjobb mérnökök foglalkozzanak a nukleáris központok és a nukleáris erőművek leszerelésével, ez mindannyiunk érdeke. Elnök, azt szeretném kérni a koordinátoroktól, hogy most döntsünk. 6 óra 30-ig vannak velünk a tolmácsok, És attól tartok, hogy be kell gyömöszölnünk ebbe az időkeretbe mindent. Még a Chichester és Kárfi jelentések is itt állnak előttünk. A következő Kelly úr. Nagyon rövid leszek. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy ez a kutatás területén belül kell, hogy maradjon, hogy kell, hogy legyen költségvetése, és a kutatás lehet, hogy oda fog vezetni, hogy a nukleáris kísérletezés biztonságosabbá válhat. Nagyon fontos lenne, hogy erről további tájékoztatást kapnánk. Azt akarta, hogy rövid legyek, úgyhogy itt abba is hagyom. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottság kap szót két percben, ha lehetséges. Köszönöm szépen, rendkívül rövid leszek Skinner úrnak gratulálok a kiváló munkáért, és szeretnék csatlakozni teljes mértékben ahhoz, amit többen mondtak, hogy a biztonság mennyire fontos, ez kell, hogy legyen az Euratom program vezérforral a jövőben, és Rübig úrral, Audi úr, Audi úrral is együtt érte, egyetértek a leszerelés kérdésével kapcsolatban nagyon sok országban leszerelik az atomerőműveket, tehát rengeteg ilyen jellegű munkára van szükség, ahol óriási szakértelemre és megfelelően képzett szakértőkre van szükség. Teljes mértékben csatlakozok tehát azon képviselőkhöz, akik a leszerelés fontosságát hangsúlyozzák. Skinner úr kiváló munkát végz. Köszönöm szépen a bizottságnak Kéner úr lezárásképpen két percet kap. Nagyon rövid leszek. Köszönetet mondok az árnyékjelentéstevőknek és a bizottságnak is. Bütikofer úr nem gondolja, hogy ez annyira szükséges lenne, de hát uh, mindent meghallgattam, ami elhangzott a vitában. Ha valakinek további kérdései vannak, kérem vegyek fel velem a kapcsolatot hogy megpróbáljak valamilyen új kompromisszumot találni, ami figyelembe veszi az ő véleményüket is. Köszönöm a segítségüket és a támogatásukat. Elnök, köszönöm, Skinner úr. Folytassuk. Következik a kilences napi rendi pont. Nem, a tízes, Kálfin úr jelentése. Öné a szó. Fordasszony? A Chichester jelentéshez, ha eljutunk, akkor én fogom utánozni, vagy megszemélyesíteni Chichester urat. Kérem, hogy ezt vegye figyelembe. Ford, okay, thank you. Um, so, on behalf jó, köszönöm szépen. Tehát akkor Giles Chichester nevében, aki nagyon bölcs és nagyon ért ehhez a témához, először is elnézést kérek, hogy nem tud itt lenni, az elnökséggel tárgyal, az Eniszáról, az Eniszának is ő a felelős az ITRE szakbizottságban. Elmagyarázta nekem, hogy itt arról van szó, hogy a litván, bolgár és szlovák csatlakozás előtt megegyezés született arról, hogy bizonyos nukleáris létesítményeket le fognak szerelni. És az EU hozzájárul ahhoz, hogy pénzügyi támogatást fog ehhez nyújtani. A pénzügyi támogatás azonban nem lesz elégséges, és ezért a leszerelési folyamat veszélybe került. Meggyőződése, hogy egy végső értékelésre van szükség, a célkitűzésekről annak érdekében, hogy a megfelelő erőforrásokat biztosítani tudjuk a leszerelés befejezésére. Van egy eléggé technikai jellegű kérdés a jogi alappal kapcsolatban, különösen Litvánia esetében. A tanács azt javasolta, hogy a rendeletet két részre osszuk. Egy külön rendelet és új jogalap Litvániára vonatkozna, és a bizottság eredeti javaslata pedig maradna Bulgária és Szlovákia esetében. Giles tudja támogatni ezt a felosztást, és hajlandónak mutatkozik egyetérteni a tanácsa ebben az ügyben. Ám de a bizottság, ha jól értem, nem tud egyetérteni a tanácsal. Giles azt kéri a kollégáktól, hogy a parlament minden frakciójából mondják el neki a véleményüket a jogi alappal kapcsolatos kérdésben. Tehát ha van bárkinek véleménye a jogi alappal kapcsolatban, kérem, tájékoztassák erről Jazz Chichestert, és most pedig nagy érdeklődéssel hallgatom a hozzászólásokat az ő nevében. Grazie. Allora su questo punto ha chiesto la parola il collega. Köszönöm szépen. Akkor Vidal Quadras úrnak adom meg a szót ebben a témában. Köszönöm szépen. Igen, tehát Csicseszter úr jelentése. világos, hogy megpróbálja a megfelelés ellenőrzését javítani, a, az atomerőművek leszerelésének az ellenőrzéséről van szó. A megfelelő hulladékkezelést próbálja elősegíteni, és a három tagállamot rászorítani arra, hogy megfelelő finanszírozási tervet készítsenek. És így sikerüljön tisztességgel lezárni, leszerelni ezeket a létesítményeket. Úgy tűnik, hogy ez mind rendben van. Mindazonáltal óvatosnak kell lennünk, mert lehetséges, hogy következetlenségekre fog sor kerülni. 2014. január 1-ével ezeknek a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy olyan helyzetben vannak, hogy képesek megfelelni a feléjük megfogalmazott kívánalmaknak. Más oldalról van egy olyan módosító indítvány, amely e dátum előtt akar információt kérni a bizottság részére ezen tagállamoktól az ügy lezárásáról most itt következetlenséget látok, úgyhogy valahogy össze kell egyeztetni ezt a két módosító indítványt. Hogyha rugalmasabbak akarunk lenni, akkor megfelelőképpen módosítani kell ezeket az indítványokat, vagy ki kell választani az egyiket. Aztán van még egy pont. Lehetne -e egy rendelettel lefedni mindhárom tagállamot? Litvániának megvannak a saját külön feltételei, amelyek differenciált bánásmódot írnak elő az ő részére, de attól még lehetne egy rendelet. Csicseszter úr jelentését egyébként jónak tartom, néhány apróbb módosítással tudunk rajta javítani, de amúgy remélem, hogy széles körben fogják támogatni a szakbizottság tagé. Most pedig Kálfin úr következik. Nagyon rövid leszek, néhány pont van, amit muszáj megvitatni, mielőtt elfogadjuk a végső álláspontot. Az egyik a jogalap kérdése, erről már volt szó. Koherensen kell megközelítenünk a három tagállam kérdését. Még akkor is, hogyha a jogalapuk különböző. Aztán az Európai Uniós támogatás mértéke és az elvárt igények, illetve a feltételezhető költségek között párhuzamra van szükség. Ezen túlmenően Csicseszter úr a jelentésében felveti a hulladékok kérdését, és az üzemanyag menedzsment, az üzemanyag kezelési irányelvet idézi, nem tudom, azt érdemes lenne megvizsgálni, hogy mennyire kell összekapcsolni a két esetet. Aztán ex ante, ex post feltételeket támaszt a bizottság. Az ex post feltételeknek a némi megváltoztatását javasolja az előadó. Erről is tudunk még beszélni, de nagyjából elfogadhatónak tartom. Köszönöm, most pedig Harms kolléga következő. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm az Európai Bizottság új megközelítését ezekről a programoknak a finanszírozásáról jónak tartja az adott országokban. Jó lenne, hogyha egységes lenne az eljárás, és kimondottan az Európai Számvevőszék és a számvevőszék véleményére támaszkodunk, azt támogatjuk. Az eddigi leépítési programot ők nagyon aktívan ellenőrizték, és nagyon aktívan részt vettek ennek, ezeknek a kivitelezésében. Minden országban van a, a reaktorok leszerelése után egy sor nagyon fontos feladat, a különböző anyagok elhelyezésével kapcsolatban egy sor feladat, és legalábbis az a fontos, hogy E, ebben a szakbizottságban a számvevőszék véleményét alaposan tekintsük meg, ugyanis nem lehet, azt nem lehet, hogy ne vegyük figyelembe ezt. Kozlodújról már volt egy vita, és annak idején is azt beszéltünk, arról beszéltünk, hogy legyen-e jóváhagyási követelmény, valamint az ideiglenes és a végleges elhelyezésről is szó volt, hogy esetleg az adófizetők pénzét használjuk-e fel ilyen célra, vagy ne. És ennek a végeredménye az volt, hogy a leépítéssel kapcsolatban ne legyen, ne kerüljön finanszírozásra a elhelyezés. Pás, Páska vagyok, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Technikai, illetve pénzügyi részletekkel nem akarom fárasztani a szakbizottságot a litvániai, bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leépítésével kapcsolatban. Én csak egy egyensúly hiányt szeretnék megjelölni, illetve ki, kiemelni a javaslatban. Ugyanis itt arról van szó, hogy egy ideiglenes tárolót kellene Litvániában építeni, illetve egy folyékony, folyékony hulladéknak a végleges tárolját is meg kellett volna építeni, de Szlovákiában e, elmulasztották ennek a támogatását. Tehát nem történt meg a hozzájárulás, illetve a finanszírozás volumenének emelése annak érdekében, hogy valóban biztonságos leépítést tudjunk garantálni az atomreaktorok tekintetében. Köszönöm szépen, Bácsi Tiszúr. Köszönöm szépen, tisztelt kollégáim! Először is köszönöm a jelentéstevőnek a felvetett kérdéseket, amelyek valóban nagyon fontosak. Ennek a három atomerőműnek a leépítése, nem csak technikai eh, és költségvetési kérdéseket vet fel, hanem politikai döntésekkel is nagyon szorosan összefügg. Nyolc évvel ezelőtt határozták meg ezek, ennek, határozták el az atomerőművek bezárását, és eh, mind a három ország elkötelezte magát amellett, hogy az atomerőműveket be fogja zárni, azonban az atomerőművek nagyon különbözőek technikai szempontból. Ezt már néhány kollégám megemlítette. Különböző viták folynak különböző intézményekben. Litvánia a négyes protokoll aláírásával az Európai Unióhoz való csatlakozáskor elkötelezte magát arra, hogy <clears throat> nem csak hozzá fog, hogy hozzá fog járulni a, az atomerőmű leépítéséhez, hanem annak szociális és társadalmi követke, kö, következményeit is kezelni fogja. Litvánia az atomerőmű leépítése után áramimportőré vált, holott előtte áramexportőr volt. Jelenleg földgázért kell rengeteget fizetnünk, úgyhogy ez az aspektus is nagyon nagy vitákat vált ki. De nem szabad az korábban, korábban megtett ígéreteket elfelejteni, akkor sem. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Az Európai Számvevőszék jelentésére utalnék. A Kokóbú is egy nagyon szigorú jelentésben foglalkozott ezzel az ügyel maximum 3 milliárdról volt szó, most még 2 milliárdot szeretnének. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság megfelelőképpen igazgassa ezt a programot, hogy ezen közpénzeket megfelelően költsük el. Mindannyian egyetértünk a célkitűzésekkel kapcsolatban, de oda kell figyelni arra, hogy az Európai Unió nagyon szigorú legyen, amikor ezeket a programokat kezeli. Persze nehéz ügyről van szó, tudom, nagyon komoly feladatokról, de emlékeztetni szeretnék a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére ez ügyben. Un minuto al collega Marinescu, ultimo intervento. Utolsó hozzászóló Marinescu kolléga csak egy percre. Köszönöm szépen, ismételném azt, amit Ódi úr is mondott, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság két jelentésben is foglalkozott ezekkel a témákkal. Ezek mellett volt a Litvániába utazott Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági küldöttségnek is egy jelentése, akik ellátogattak erre a helyszínre. Vegyük ezt figyelembe, olvassuk el, ők azt a következtetést vonták le, hogy nem sikerült eddig megfelelően kezelni ezeket a költségeket. Köszönöm a bizottságnak, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel rövid az idő, csak két dolgot szeretnék megemlíteni. A javaslatunk teljes mértékben figyelembe veszi a parlament megjegyzéseit korábbi jelentésében, a Marinescu jelentésben kifejezett véleményét, valamint az Európai Számvevőszék minden kijelentését is. Ezért hoztuk létre az ex ante feltételeket. Aztán a jogi alappal kapcsolatban szeretnék, szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács elnökei között volt egy olyan megállapodás, hogy az európai pénzek minden esetben európai hozzáadott kép, értéket kell, hogy képviseljenek. Itt pedig az nukleáris biztonságról van szó, és a amely az Euro, Euroatom szerződésben is lefektetett tény. Ezért úgy érezzük, hogy a csatlakozási szerződés negyedik cikke Litvánia esetében nem lehet jogi alap, hiszen ez a szolidaritásról beszél, sokkal szélesebb jogalap lenne az, mint maga a nukleáris biztonság. Tehát valóban csak a leszerelésre és a hulladékkezelésre kellene fókuszálnunk, központosítanunk, és az pedig az európai polgárok biztonságáról szól. Ezért nem tudunk abban egyetérteni, hogy két különböző jogalap legyen. Köszönöm szépen, Csicseszter kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy a vita kezdetén még nem voltam itt a tanács tárgyaltam a NISZA ügyében. Köszönöm szépen kollégáimnak a megjegyzéseket. Gondoltam, hogy meglehetősen egyértelmű lesz a jelentés, de látom, hogy van egy-két olyan téma, amelynek a megoldása nem egészen egyszerű. És ezek közül az egyik a jogalap kérdése. Itt véleményem szerint még további vitára van szükség, hiszen én megértem a litván érvelést a jogalappal kapcsolatban, de szeretném a tanácsal is alaposan megtárgyalni, és valami megoldásra jutni ez ügyben. Azon kívül a, az árnyékjelentéstevőkkel tartott kevésbé formális találkozón is tovább fogjuk majd tárgyalni az ügyet, és előre tudjuk mozdítani a jelentést. Valóban fontos az Európai Unió számára, hogy pénzügyileg is támogassa azokat a cselekvéseket, amelyeket saját maga állított követelményként a nukleáris atomerőművek leépítésével kapcsolatban, és az is fontos, hogy az európai, európai pénzeket megfelelőképpen használjuk fel. Örülök neki, hogy a bizottság figyelembe veszi majd a számvevőszék megjegyzéseit is. Én magam is belefoglaltam ezeket az indokolásba. Remélem, hogy három asszony támogatását is megkaphatom. Úgyhogy a részletek árnyékjelentéstevőkkel való megtárgyalása után majd a következő szakaszba érünk, és esetleg módosítunk a menetrenden is. Köszönöm szépen. A módosítókat szeptember 25-én 12 óráig lehet benyújtani. Akkor áttérünk a következő jelentésre, amely a Kárfin jelentés, mégpedig a köz, közigazgatási szektor információjának tovább használása, tovább felhasználása. Köszönöm szépen. Több találkozót is tartottunk az árnyék jelentéstevőkkel, úgyhogy már nagyon jól áll ez az ügy. A bizottság javaslata előre tekintő, jó alapot kínál arra, hogy az közhasznú információk hoz való hozzáférést bővítsük, nagyon jó hatással lesz ez az átláthatóságra. És ennek ellenére van egy-két még nem megválaszolt kérdés. Mielőtt el tudjuk fogadni majd a dokumentumot, először is meg kell gondolnunk azt, hogy a különböző ö, személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveket hogy tudjuk itt ö, figyelembe venni, illetve kompenzálni kell különösen azokat a veszteségeket, amelyeket esetleg a helyi önkormányzatok szenvedhetnek, hogyha bizonyos költségek felmerülnek a az adatok nyilvánossá tételével vagy továbbadásával kapcsolatban. Ez jogos kérdés. Aztán vannak -e még ennél kisebb kérdések, például az ellenőrzés kérdése, illetve a bizonyos marginális költségek megindokolása a különböző tagállamokban. Ezek voltak a legfontosabb kérdések, valamint voltak még további kisebb jelentőségű kérdések azt illetően, hogy a, a nyilvános könyvtárak, illetve levéltárakról szóló jogszabályokkal hogy tudjuk majd ezt összehangolni, de azt hiszem, hogy a jelentést el fogjuk tudni fogadni, és mindezekre a még megválaszolatlan kérdésekre is választ tudunk majd adni. Elnök, köszönöm szépen, Jelemár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Kálfin úrral abban, hogy a köz, közigazgatási szervek információjának további felhasználása fontos kérdés, hiszen az Európai, Európa 2020-as növekedési stratégiának ez része, illetve az átláthatóságnak nagyon fontos feltétele a szociális és társadalmi szempontok figyelembevételével is. Szeretné tehát modernizálni a jelentés, illetve a javaslat a további felhasználás eh, helyzetét, és az egységes piac eh, eh, helyzetét is szeretné ezáltal javítani illetve az ezzel kapcsolatos akadályokat szeretné eltüntetni. A Kárfin jelentés nagyon jó, a személyes adatok védelmére koncentrál, illetve arra, hogy az független hatóságoknak milyen kizárólagos jogaik lehetnek, esetleg még a költségekkel kapcsolatban, a díjakkal kapcsolatban merülhetnek föl kérdések, tehát hogy tudjuk azt, hogy tudunk annak helyen, helyet adni, hogy a marginális költségek ne sújtsanak senkit indokolatlanul, illetve hogy a közigazgatási szervek bevételeikből hogy tudják finanszírozni az ezzel kapcsolatos költségek nagy részét. Ezek azok a kulcsfontossági kérdések, amelyekben esetleg még nem értünk együtt, egyet, de úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni a szükséges kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, és egyetértek abban, hogy nagyon nagy itt a további felhasználásban rejlő lehetőség. A marginális árakkal kapcsolatos, illetve a személyes adatok védelmével kapcsolatos aggodalmakat osztom én is, illetve úgy gondolom, hogy a minisztertanács véleménye is arra irányul, hogy a nyitott formátumok, illetve a nyílt publikáció megoldása lenne a legjobb. Úgy érzem, hogy a kulturális szektorok, könyvtárak, múzeumok bevonása ellenére is még hiányzik valami, mégpedig a műsorszórók bevonása. A műsorszórók a a nyilvánosság számára már nagyon hosszú évtizedek óta közvetítenek tartalmakat, és ez nagyon sokban javítja az Európai Uniós polgárság tudatát. Most, hogyha valaki 80 után született, akkor az élete része volt már a tévé, aki pedig előtte, annak viszont nem. Az ilyesfajta műsorszórás nyilvánossá tétele minden szempontból nagyon fontos és nagyon nagy előre mozdító hatással rendelkezik. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen a bizottság munkáját, és köszönöm a támogatást, amit kifejeztek a különböző hozzászólók. A szöveg véglegesítésén együtt fogunk önökkel működni, és ahogy mondták, a tanácsban még mindig viták folynak bizonyos témákban. Biztosítanunk kell azt, hogy a bizottság minden javaslatát világosan fogalmazza meg. Támogatjuk annak biztosítását, hogy a személyi adatokat, a személyi adatok védelme garantált legyen, és hogy a további felhasználás joga ne írja felül a személyes adatok védelméhez való jogot, ami itt az egyik legfontosabb vitapont volt. Azon kívül biztosítanunk kell a megfelelő egyensúlyt az hozzáférés és a költségek között, hogy valóban csak indokolt esetben legyenek magasabb díjak a, között, a további felhasználással kapcsolatban. Ezt szerettem volna mondani, köszönöm. Káfin úr kapja meg a szót a zárásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem egyértelműen sikerült azonosítani a még kérdéses ügyeket, nem sok van ebből. Biztos vagyok abban, hogy erős pozíciót sikerült találnunk az Európai Parlamentben, és ezután megkezdhetjük a tárgyalásokat a konkrét szövegről a tanácsa. Elnök, köszönöm szépen Kálfin úrnak. Október 27-én, szeptember 27-én lehet benyújtani a módosító indítványokat. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy holnap 9 órakor kezdünk, fél tízkor pedig kezdődik a szavazás. Arra szeretném kérni önöket, hogy eh, gyorsan hagyják el a termet, akkor, hogyha nem jogosultak a koordinátori ülésen való részvételre. És akkor gyorsan meg is kezdhetjük a koordinátori ülésünket. Bene, allora iniziamo. Rendben, akkor elkezdjük a koordinátorok ülését. Elnézést kérek, amiért késedelem volt. Háromjele óránk van, gyorsan kell dolgoznunk. A következő alkalommal a titkársággal mert megpróbálunk egy jobb időpontot találni. Ma kicsit kevés idő volt a különböző határidők miatt, ezen kívül gond is volt azzal is, hogy bizonyos kollégák nem tudnak holnap itt lenni, és ezért adódott ez a késlekedés a munkánkkal. Azonnal azzal kezdeném, hogy az első napérdi pontot említem meg, az ittre jövő évi